Nothing. I think. Ah, eccolo qui. Allora, buonasera a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek! Mielőtt megkezdenénk a munkát, szeretném bejelenteni, élnék egy közleménnyel. Nagyon sok kolléga tudja már ezt. A múlt hét végén Jaroszláv Valéza súlyos közúti balesetet szenvedett, és kórházba szállították. Szerencsére úgy tűnik, hogy túl van a veszélyen, állapota nem túl jó, de szakbizottságunk elnökeként úgy döntöttem, hogy helyes, hogyha a szakbizottság nevében küldök neki egy üzenetet, gyógyulását kívánva, és bizonyosan nyomon követjük majd a fejleményeket, kollégán kórházi tartózkodásával kapcsolatban majd tájékoztatom erről önöket. Most pedig áttérek a szakbizottság munkájára a napirendre. Első pont a napirend tervezett elfogadása. Ha nincsenek kifogások ezzel kapcsolatban, a napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük. A következő pont az a a jegyzőkönyvének elfogadása június 14-15, illetve július 12-13. Ha nincsen kifogás, akkor ezt a két jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Nincsenek tehát kifogások, a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Aztán az elnök közleményei következnek a koordinátorok ülése eredményeivel kapcsolatosan. Ezen ülés során megvitattuk az első pontban a tényfeltáró misszióval kapcsolatos dolgokat. Júliusi ülésünkön határozatot hoztunk arról, hogy október hónap folyamán két missziót szervezünk, az egyiket Berlinbe, a másikat pedig Romániába. A titkárság részéről megkezdődtek az előkészületek, és felvetettek néhány problémát, az intézményi partnerekkel kapcsolatosan, akikkel találkoznunk kell. Ezen nehézségek közlése után a koordinátorok úgy döntöttek, hogy elhalasztják a dátumokat, tehát november 24-én, 25-én fogják ezt a két missziót megszervezni. A program tervezetet mindkét misszióra vonatkozóan a következő napokban fogjuk kiosztani és ismerjük már a két delegáció összetételét is. A következő évre megvan a program, ezt megerősítettük, ebben szerepelnek azok az országok, amelyeket nem tudtunk felkeresni 2011 folyamán, így például Franciaország, Olaszország, Németország, a Cseh köztársasággal határos terület, valamint Lengyelország. Elfogadtuk a bizottság ütemtervét a 2012-es évre vonatkozóan. Van egy függőben lévő pont, a februári és március üléseket illetően, mely ülések során a mi ö, időpontjaink más szakbizottsági ülések időpontjaival egybeesnek, és ez problémát jelent egyes szakbizottsági tagok számára. Tehát a következő ülésen fogadjuk el a végleges ütemtervet. A koordinátoroknak és a szakbizottság tagjainak kiosztottuk a programot, amelyet véglegesnek tekinthetünk, azon szemináriumra vonatkozóan, amely október 6-án kerül megrendezésre az Európai Bizottság felhívására szervezzük ezt meg. Tárgya az alapvető jogok kártájának alkalmazása. Kiosztottunk a koordinátoroknak néhány közleményt, amelyeket kaptunk a biztosok részéről, illetve egyéb intézmények részéről. Ezek a nyitott és függőben lévő petíciókra való reakciók. Megkaptunk többek között egy felhívást az Európai Ombudsman részéről arra vonatkozóan, hogy az Európai Ombudsmanok 8. találkozóján vegyünk részt, amely október 21-22-én megrend, kerül megrendezésre Kopenhágában. A koordinátorok erre a meghívásra válaszolnak, Oken és Iturgász kollégák fognak részt venni ezen a szemináriumon szakbizottságunk képviseletében megerősítést nyert Potocsnik biztos úr részvétele a novemberi szakbizottsági ülésünkön, valamint egy informális tervezetet is megerősítettünk már a következő szakbizottsági ülésünkre vonatkozóan. Más közlemény nincsen, ezzel a koordinátorok ülésének eredményeiről szóló közleményt is megejtettük, és áttérek a következő napirendi pontra, a mai munkánkra. Itt az alapvető pontok között szerepel a 8-as napirendi pontban a franciaországi barna medve védelmével kapcsolatos petíció, amelyet Arkangeli úr nyújtott be, valamint itt van a 13-as napirendi pont, az Európai Unió intézményeinek szerződéses alkalmazottaival kapcsolatban ezen petícióknál jelen lesznek a petíciót benyújtók. Aztán lesz egy első eszmecsere az Iturgais jelentésről a hulladék kezelés tárgyában, és a Nord Stream-mel kapcsolatos jelentést is megvitatjuk. Ezek a legfontosabb pontjai a mai napirendünknek. Mint minden ülésen megkapták az ajánlásokat, azt illetően, hogy egyes petíciókat lezárjunk vagy megnyissunk. Ezek szerepelnek a jegyzőkönyvben, majd az ülés végén Emlékeztetnék arra, hogy a következő heti Strasburgi plenáris ülésen kedden délután kerül sor a szakbizottságunk tevékenységével kapcsolatos éves jelentés vitájára. Kérem tehát a kollégákat, hogy legyenek jelen, hogy erősítsék Meyer kolléga munkáját, aki a jelentéstevője ennek a témának. A jelentés vitájának végén a plenárison nem szervezünk sajtókonferenciát, ahogyan ezt tavaly tettük, mert úgy tűnik, hogy az újságírók nem lennének jelen elegendő számban elé, egyéb kötelezettségeik miatt, éppen ezért inkább sajtóközleményt adunk ki, és ezt elküldjük valamennyi sajtóorgánum számára. Ha nincsen felszólalás, akkor áttérünk a napirendünk hatos pontjára. Tehát kezdjük meg a vitát az első írásos petícióval kapcsolatosan. Ezt Panagiotis Buras görög állampolgár nyújtotta be megalópoli települési önkormányzat nevében. Tárgya az uniós kritériumok be nem tartása a görög hatóságok részéről a hulladék ártalmatlanítás tárgyában. Itt egy önkormányzati lerokorról van szó, megalapoli közelében. A petíciót benyújtó nincs itt, tehát meg is adom a szót a bizottság képviselőjének, Ioannis Kinunuiltisnak. <coughs> Je vous remercie, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ami ezt a megalopoli projektet ismeri, eh, azért eh, illeti, fel kell eh, idézni azt, hogy 2009-ben Görögországot elmarasztalta az Európai Bíróság azért, mert nem végezte el a, tervészeti munk, a tervezési munkákat, illetve nem foglalkozott megfelelő módon a veszélyes hulladékokkal. Egy ilyen hálózat megépítésére van tehát Görögország kötelezve, betartva az európai környezetvédelmi szabályokat. A bizottságot a mai napig eh, nem tájékoztatták eh, még egyik részről sem a környezetvédelmi tanulmány eh, részleteiről, tehát ez egy előzetes tervezési állapotban lévő projekt, amelyel kapcsolatban az Európai Bizottságnak még nincsenek megfelelő információi. Köszönöm. Interventi. Van-e hozzászóló? Bosztináró kolléga. It is a, a déjà vu. We must stop. Hát ez már egy déjà vu. Ah, ugyanis eh, a bizottság most azt mondja, hogy nem kapott eh, válaszokat az illetékes eh, görög hatóságoktól. Valóban ezek az illetékes hatóságok? És nincsen válasz a helyhatóságoktól sem? És amikor mi arról a jelentésről beszélünk, amely arról szól, hogy a jövőben mit lehet tenni, akkor azért elő kellene írni eh, azt, hogy mennyi idő alatt kell a bizottságnak vagy a tagállamoknak válaszolniuk, eh, mert eh, úgy tűnik, hogy van egy petíciónk, amelyet ignorálnak a hatóságok, ezt pedig, ezt pedig mi nem tűrhetjük el. Köszönöm. Non ci sono altri interventi? Nincs más hozzászóló? Jár, kolléga. A probléma mindig is az volt, hogy gyakran azon jelenség előtt állunk, hogy nem kapunk elég információt a tagállamoktól, hogyha a környezet tanulmányt írnak, ami jelenleg keletkező félben van, akkor azt majd meg kell vizsgálnunk, és meg kell néznünk, hogy milyennek az eredménye. A petíciós számára egészen más a helyzet. A projekt zajlik, és a kérdés, hogy mi hasznuk származik abból, hogyha két év múlva megtudják, hogy rosszul jártak el. Tehát a bizottságot szeretném bátorítani és arra ösztönözni, hogy a tagállamokat kényszeríts arra, hogy az információkat szolgáltassák amelyek lehetővé teszik a helyzet felmérését. Ezen információkat nem lehet elrejteni. Mindig ugyanezen jelenséggel szembesülünk, akkor jutunk ezen információk birtokába, amikor már túl késő. Éppen ezért nyitva kell hagynunk ezt, mert nincs még eredmény, de még egyszer az a sürgető kérésem a bizottság felé, hogy Görögországot szólítsa fel, hogy szolgáltassa a megfelelő eredményeket számára. Szalavrάκos, mondja az elnök. Brother, άκουσα την απάντηση της Επιτροπής. Ε, δεν αλλάζει τίποτα από... Köszönöm. A bizottság válasza nem sokat tesz ahhoz hozzá, amit már február óta e, ismerünk. Egy e, hivatalos görög labban e, megjelent idén májusban egy közös miniszteri határozat, amelyet négy miniszter írt, négy görög miniszter írt alá, és ez arról szól, hogy ennek a projektnek milyen környezeti hatásai vannak. Tehát én azt gondolom, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Ugyanakkor a bizottság képviselőjétől pedig azt szeretném kérni, hogy követelje azt, hogy az újdonságokról, az új fejleményekről tájékoztassák, és tudakolja meg Görögországtól azt is, hogy mi az oka ennek a késedelemnek. Itt nem csak környezetvédelmi kérdésekről és közegészségügyi kérdésekről van szó, hanem felmerülhet a Görögország megbírságolása is. Tehát követnünk kell, figyelemmel kell kísérnünk az új fejleményeket a fent említett általam elmondott tényeket is figyelembe kell venni, és reméljük, hogy a helyzet javulni fog. Egyetértek, ezt a petíciót tehát nyitva hagyjuk. Azt hiszem, hogy nem kell megismételni a felszólításokat a bizottság irányába, különösen a módszer és a határidők tekintetében. Remélem tehát, hogy gyorsan válaszokat kapunk azon kérdésekre, amelyeket már hosszabb ideje vitatunk. Áttérek a következő napi rendi pontra, a hetesre, amely jelentés a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról, jelentéstevő kollégánk Iturgáis, akinek meg is adom a szót. Gracias, señora presidenta. Eh, señorías, eh, permítanme que... Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásáról van egy szó, illetve az ezen témában beérkezett petíciókról. Először is szeretnék köszönetet mondani pár embernek, caroline és Davidnek a titkárságról, a néppárti képviselőtársaimnak, és persze a többi frakciónak is. az asszisztenseknek, tanácsadóknak, akikkel jó néhányszor találkoztunk, annak érdekében, hogy álláspontjaink közeledjenek, és hogy eh, minél jobban megtervezzük ennek a jelentésnek a hátterét. Egyre de los residuos. Jó néhány tagállamban többet várunk a hulladék gazdálkodásról szóló irányelv végrehajtása terén. A tagállamokban jó néhány intézkedést fogadunk el annak érdekében, hogy az életmódunkból következő negatívumokat valahogy megoldjuk, hiszen rengeteg hulladékot termelünk a munkahelyen, az iskolákban, a kórházakban, és így tovább. Mindenki számára tiszta és világos, hogyha ezekkel a kérdésekkel nem nézzünk szembe, és hogyha e, nem e, teszünk minél e, hamarabb valamit, akkor ez a környezetet és egészségünket, az egész földet igen komolyan érintheti. A beérkezett petíciók alapján egyértelmű, hogy helyi szinten igen komoly aggodalomra ad okot a jelenlegi helyzet. A hullaték gazdálkodás egyre komolyabb társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi problémává növi ki magát. Azt várják tőlünk az európai polgárok, hogy jogszabályokat fogjunk el ezen a téren, és megoldjuk a problémát minél hamarabb. Itt tulajdonképpen az uniós jogszabályok eh, hitelessége forog kockán, és a beérkezett petíciók alapján megpróbáljuk levonni a megfelelő konzekvenciákat. Jó néhány fajta megoldás létezik. A legfontosabb azonban az, hogy a tagállamok megfelelő módon alkalmazzák a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokat, persze téren tájékoztatni is kell a polgárokat. A jelentésben írunk arról, hogy hogyan kellene tovább lépni az Európai Unió szintjén a hulladék gazdálkodás terén. Először is arra szeretnénk kérni a tagállamokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre a irányelvet, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó irányelvet, ugyanakkor azt is fel kell ismerni, hogy további komoly beruházásokra van szükség, az infrastruktúra terén annak érdekében, hogy a felhalmozódó, tagállamokban felhalmozódó hulladék eh, kezelését valóban meg tudjuk valósítani. Fontos erre forrásokat el eh, különíteni, talán az Európai Beruházási Bankot is bevonhatnánk nagyobb mértékben ebbe. A hulladék gazdálkodás területén dolgozó köztisztviselők tájékoztatását is kiemeljük ennek szükségességét. A hulladékgazdálkodási tagállami tervek hiányosságaira is felhívjuk a figyelmet, és arra, hogy az európai szintű jogszabályok eh, nem mindig valósulnak meg teljes mértékben a gyakorlatban. Ráadásul a hulladékgazdálkodási szabályok végrehajtása, gyakorlatban történő átültetése új munkahelyeket is teremthet, és hogyha az emberek a környezet védelmének nagyobb figyelmet szentelnek, akkor lehet, hogy ezt szívesebben megteszik akkor, hogyha tudják, hogy polgártársaiknak ezzel új munkahelyeket is teremthetnek, teremthetünk. A környezeti hatás tanulmányok megfelelő elvégzése, illetve az engedélyeztetési eljárás különösen fontos. A hetes pontban arra szólítjuk fel a tagállamokat, hogy biztosítsák, azt garantálják azt, hogy bármiféle vonatkozó döntés meghozatala előtt a megfelelő környezeti hatástalomány elkészüljön. Talán um, itt a, ennek a tanulmánynak a kötelező jellegére érdemes felhívni a figyelmet. a hulladék eh, gazdálkodásban eh, ugyanolyan fontos az eh, átláthatóság és a tájékoztatás, mint más területeken. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, azt várjuk, hogy világosabb javaslatokat tegyen a, a hulladék lerakókra vonatkozóan, főként annak érdekében, hogy a környezetre és az emberi egészségre semmilyen módon ne legyenek ezek ártalmasak, természetesen a szubszidiaritás elvét figyelembe véve, azaz a, a, a helyi szintről kiindulva téve mindezt. az már említett környezeti hatástanulmány, illetve a nyilvános konzultáció szükségessége, azt hiszem olyas valami, amelyre nem kell még egyszer kitérnem. A mi szempontunkból, eh, mi véleményünk szerint nagyon fontos az is, hogy eh, milyen kritériumok alapján fogadják be például a hulladéklerakókba a különböző típusú hulladékokat, és a megfelelő szankciók és eh, bírságok rendszerét is le kell fektetni azok eh, számára, akik illegális hulladéklerakókba mm, szabadulnak meg a hulladéktól, főként akkor, hogyha veszélyes, mérkező hulladékről van szó. A szennyező fizet elve amely évek óta vezet bennünket ezen a téren a szabályalkotásban, itt újra említésre kerül. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ezek a főbb gondolatok jelennek meg ebben a jelentésben, amelynek a fontosságát az Európai Parlament szempontjából nem tudom eléggé hangsúlyozni, főként a petíciós bizottság szempontjából, hiszen rengeteg eh, olyan petíció érkezett be hozzánk, és érkezik be továbbra is, amely pontosan ezzel, ezt a témát érinti, a hulladékgazdálkodást. Azt hiszem, ez jól mutatja, hogy mennyire fontos téma ez eh, általában a polgárok számára, és hogy ez mennyire eh, érinti a mi szakbizottságunkat, ezért kérem a kollégákat és a titkárságot, eh, hogy olvassák át a jelentést, eh, és nyújtsanak be hozzá módosító indítványokat. Azt hiszem, hogy decemberben kerül majd a plenárison megvitatásra ez a, és elfogadásra ez a jelentés. Ezt követően lesz egy olyan eszköz a kezünkben, a petíciós bizottság által elfogadott jelentés formájában, amely egyrészt tükrözi az európai polgárok kritikáját és aggodalmait, és amely ezt intézményes módon lerögzít. Köszönöm. Köszönöm, itt kolléga, a végzett munkádat. Eh, a questo punto most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, Jetsner Castillo-nak. Thank you, Chair. Um, I work in um, Unit C. Köszönöm, én a C2-es egységnél dolgozom, és mi vagyunk felelősek a hulladékkezelésért. Régóta beszélünk az EU-ban a hulladékkezelésről, illetve a hulladékkezelés szabályainak betartásáról, valamint az erőforrás hatékonyságról. Sajnálatos módon a hulladék gyakran, hogy úgy mondjam, a szemétbe megy, kárba vész, és mi azt szeretnénk, hogyha ebből többet hasznosítanának, hasznosítanának újra, de e, új, oly módon hasznosítanák újra ezeket a hulladékokat, e, hogy az fenntartható, életképes e, módon történjen. Nagyon eltér a helyzet tagállamról tagállamra az Európai Unión belül. Hadd Eh, adjak egy képet eh, arról, hogy mi a helyzet. 16 tagállamban eh, van több mint 50% a, a önkormányzati hulladéknak továbbra is hulladék lerakókban van tárolva, és mindössze hat olyan ország van, ahol 50%-nál többet dolgoznak fel újra, öt országban pedig a kettő kettő véglet közti képet láthatjuk, eh, ahol jellemző talán a, jobban a, a szemét, a hulladék elégetése, kevésbé a hulladék lerakókban való elhelyezés, de nem túl jelentős eh, az újrafelhasználás sem. Eh, tehát azt is tudjuk, hogy nagy százalékban a környezetvédelemmel kapcsolatos kihágások a kezeléssel kapcsolatosak. Tehát tudatában vagyunk annak, hogy ez egy nagyon releváns kérdés. Azt is tudjuk, hogy a polgároktól kapott petíciók eh, egy komoly része arról szól, hogy egész egyszerűen azt nem szeretnék, hogy az ő környékükön épp épüljenek fel hulladékkezelő létesítmények. Az ilyen jellegű beadványok sajnálatos módon sok erőforrást eh, lekötnek. Nyilvánvaló, hogy senki nem szeretné, hogyha a lakása mellé építenének fel egy hulladékkezelőt, de attól tartok, hogy elkerülhetetlen, hogy ilyen helyek létesüljenek, mert sajnos az emberiség hulladékot generál. Ami elvárható az az, hogy megfelelő standardokat betartsák az ilyen hulladékkezelő létesítmények telepítése, építése során és noha ezek a polgárok a jogukkal élnek, amikor az Európai Parlamenthez nyújtják be az indítványokat. Sajnálatos módon gyakran először az Európai Parlamenthez nyújtják be az indítványokat, holott jobb lenne, hogy a helyhatósággal, illetve a helyi hatóságokkal, illetve a helyi bíróságokkal kezdenének. Az is jellemző a petíciókra, hogy amikor ezek elérkeznek hozzánk, akkor még csak folyamatban vannak ezek a tervek, tehát még a létesítési engedélyeket nem adták meg, az építési engedélyeket nem adták meg, ez különösen a hulladéktárolókra jellemző, illetve az égető művekre. Nyilván itt megint csak lakossági beadványokról van szó, elsősorban. Ugyanakkor ebben a stádiumban az Európai Bizottságnak nagyon kevés hatásköre van. Tehát a tervezési, építési fázisban még nem tudjuk igazándiból betartatni ezeket a jogszabályokat, ez majd csak később lesz aktuális, amikor ezek a létesítmények elkezdik a működésüket. Azzal fejezném be, hogy ismertetem a prioritásokat például a szennyvíz területén, Eh, én magam három éven keresztül a hulladéklerakókért voltam felelős, tehát ismerem a hulladéklerakókról szóló eh, irányelvet, most pedig a szennyvízzel kapcsolatos irányelvvel foglalkozom. Ezen a területen, ez utóbbi területen is még sok eh, tennivaló van. December, 2010 decemberéig kellett volna, hogy a tagállamok ezt az irányelvet a gyakorlatba átültessék, sajnálatos módon ez nem történt meg. Éppen ezért az első prioritásunk az, hogy megfelelő jogi intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy a 27 tagállam ugyanazokat a szabályokat tartsa be. Ha egy problémát akarunk kezelni, akkor először is megbízható információkra van szükség. Nem elég az Eurostat statisztika, megpróbáljuk a megfelelő információforrásokat megtalálni, ebben felhasználjuk, vagy erre felhasználjuk az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget is. Jó adatokra, megbízható adatokra van tehát szükség. Emellett a hulladékkezelési keretirányelv végrehajtását is monitoroznunk kell a tagállamokban. a hulladékkezelési tervek megvalósítását is figyelemmel kell kísérnünk. Vannak olyan hulladékgazdálkodási tervek, amelyek papíron jól néznek ki, de aztán a gyakorlatban kiderül az egyes nemzeti hulladékkezelési tervekről, hogy nem néznek ki mégsem olyan jól, sőt, kifejezetten szabályellenesek tehát az Európai Bizottság ezeket a hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási terveket jobban fogja majd figyelemmel kísérni. Van egy-két olyan ország, ahol komoly problémák vannak, 16 ország nevezetesen, 16 tagállam. Itt nem csak a hulladék gazdálkodása van probléma, hanem a hulladék keletkezésének megelőzésével is komoly gondok vannak ebben a 16 tagállamban, holott ott is van egy 2013-as határidő. Talán már egy kicsit el is késtünk, hogy ezeket a tagállamokat arra noszogassuk, hogy elkészüljenek ezek a tervek. Nagyon fontos tehát, hogy az ismeret hiányt kiküszöböljük. Ennek érdekében a GRC, GRC az IAR az Eurostat és a bizottság részvételével megpróbálunk egy ilyen négyes munkacsoportot kialakítani az információk és az adatok begyűjtése érdekében. Az Európai Bizottság továbbiakban is előmozdítja majd az információs adatcserét a tagállamok között, ezt fontos dolognak tartjuk. Emellett segítünk a tagállamoknak abban is, hogy jól értelmezzék a jogszabályokat, ehhez eh, mindenfajta támogató eszközökkel és eh, irányelvekkel, iránymutatásokkal rendelkezünk, illetve ilyeneket adunk ki. Ennyit tudok most jelenleg mondani, köszönöm. Köszönöm felszólalását az Európai Bizottság képviselőjének. Jó magam is eh, Szeretnék kiemelni egy kétségemet, hiszen ellentmondásosnak tűnik számomra a bizottság magatartása, amely egyrésztről ösztönzi a polgárokat arra, hogy egyre inkább részvételen alapuló projektek fejlesztésébe kapcsolódjanak be, ugyanakkor viszont azt tanácsolja ezeknek a polgároknak, hogy előbb várják meg azt, hogy az összes nemzetközi fórumon kimerüljenek a lehetőségek, és csak utána forduljanak az Európai Unióhoz, amikor ezek a helyzetek már megvalósultak. Ahogyan ön is említette, így a dolgok túlságosan egymásra rétegződnek, és egyre nehezébbé válik a megoldásuk. Remélem, hogy majd erre is fog nekem választ adni. Időközben megadom a szót Merkis kollégának. Thank you so much, uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kollégának a kimerítő prezentációt, és az Európai Bizottságnak is a megjegyzéseket. A hulladék kérdés, a hulladék gazdálkodás kérdése nagyon aktuális, nem csak Európában, hanem a mi szakbizottságunkban is. Roppant fontosnak tartom, hogy érdemben reagáljunk erre a problémára. Egyetértek az előadónkkal, mi szerint rendelkeztünk el terve arra vonatkozóan, hogy mit kezdjünk ezzel a problémával, és az is kiemelten fontos, hogy az európai jogszabályokat mindenki tiszteletben tartsa. Azt hiszem, hogy ez önmagától értetődik. Búcs. That is very good, and at the other side it is also a flaw. Ugyanakkor ugyanez a probléma, hiszen hogyha magától értetődő, hogy a jogszabályt tiszteletben kell tartani, akkor miért kellett ezt újra és újra papírra vetni? valóban a petíciós bizottság feladata volna, hogy a, <clears throat> biztosítsuk azt, vegyük a figyelmet arra, hogy az uniós jogszabályoknak érvényt kell szerezni a gyakorlatban? Szerintem nem a mi feladatunk ez. A Éppen ezért eh, inkább a mi feladatunk az, hogy a hozzánk fordulóknak valamilyen választ tudjunk arra adni, hogy mit is kezdünk az általuk benyitott petíciókkal. Ezért az előadót eh, eh, arra emlékeztetném, hogy ez a jelentés nem egy petíció, amelyet az Európai Bizottsághoz intézünk. Minket nem kell nekünk felszólítani az Európai Bizottságot erre vagy arra, nem kell arra kérnünk őket. Ha erre vannak megfelelő, ennél jóval hatásosabb eszközeink. Ez a jelentés inkább arra adna, adhatna lehetőséget, hogy válaszoljunk az európai polgároknak arra, hogy mit fogunk egy ilyen témában beérkező petícióval kezdeni. Szerintem egy formátumot kell kitalálnunk arra, hogyha beérkezik egy petíció, akkor mit teszünk vele, mihez kezdjünk vele. Mondjuk azt mondjuk, hogy megpróbáljuk ezt, ennyi meg ennyi időn belül tárgyalni, kezelni, hogyha ilyen vagy olyan mértékű a probléma, akkor ilyen vagy olyan megoldásokat tudunk felajánlani, attól függően tehát, hogy mennyire komoly vagy fontos az ügy, mondjuk jogsértési eljárás kezdeményezünk, vagy sem, még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy legyen egy bizonyos fajta formátum, egy olyan úti terv, amit a petíciókkal követni tudunk, és minden egyes alkalommal ezt alkalmazzuk. És egyre több ilyen petíció érkezik, ezt tudjuk. Nagyon fontos, hogy a probléma lényegét megragadjuk. Mi a fő baj? az, hogy a jogszabályokat nem tartják tiszteletben, a polgárokat az aggasztja, hogy eh, nem tartják be a jogszabályokat, nem tesz Európa semmit, eh, amiatt aggódnak, hogy az égetőmű vagy a szemétlerakó, ami a szomszédjukban vagy akár egy kicsit távolabb van, ez valóban megfelel az európai egészségügyi környezetvédelmi szabályoknak. Nem rendelkeznek megfelelő információval, és egyszerűen nincsenek bevonva a probléma megoldásába, ez frusztrálja őket, ez eh, aggasztja őket. Finances is not the problem, and it's very clearly stated in the waste regulation that a country a rendelet is kimondja, az irányelv is kimondja, hogy a tagállamok feladata és felelőssége, hogy a végrehajtás költségeit állják. Szerintem ez roppant fontos, nem szabad, hogy külső forrásokból próbálja mindenki megoldani a hulladékozdálkodási problémáit. Ez valóban a saját problémája mindenkinek, ezért nem az Európai Beruházási Bankhoz kell fordulni, hogy finanszírozza, támogassa ezt, nem. Szerintem a strukturális alapok alkalmazása is csak átmeneti megoldás, hogy az kampányában, vagy más régiókban, vagy remélhetőleg látjuk. Azt is roppant érdekesnek tartom, hogy a szín kód javaslattal él. Ez nem rossz ötlet, nem rossz gondolat. Vannak más olyan javaslatok, amelyet például a Környezetvédelmi Szakbizottságban ülő nagy tudású kollégáinkkal érdemes mindenképpen egyeztetni. Vannak azonban más olyan intézkedések, amelyek még hogy gyorsabb eredményt hozhatnak. Például hány köztisztviselő kell ahhoz, hogy hogy végrehajtsák a vonatkozó szabályokat. Olaszországban például nincs hiány közszolgákban, köztisztviselőkben, mégis eh, mi azt várjuk tőlük, hogy ezeket a problémákat megoldják, ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak, de úgy tűnik, hogy ez nem mindig sikerül nekik. Mi tehát a kívánatos követendő modell? Azt hiszem, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget jóval nagyobb mértékben be kellene vonni ezekbe a folyamatokba, és ráadásul a jogszabályalkotásba is valahogy be kell vonni, illetve a jogszabályokban mandátumot kell adni az ügynökségnek. Nem használjuk ki az környezetvédelmi ügynökségben rejlő lehetőséget. Sokszor egyszerűen az emberek megfelelő információval nem rendelkeznek megfelelő információval, tehát inkább a tájékoztatást próbáljuk az ön jelentésének a középpontjába állítani. Gondolom én. Lássuk most a veszélyes hulladékokat. Ezzel kapcsolatos petíciók nem igazán érkeztek ez ideig, talán a jövőben ez változhat. Ez is komoly problémát jelent, azt tudom. A veszélyes hulladék elégetése önmagában is egy komoly kérdés, ugyanakkor az átláthatóság hiánya, a polgárok tájékoztatásának nem megfelelő volt a részben az, ami a problémákat okozza. Kedves kollega, kollégák, akik ezen a kérdésen dolgoznak, mindannyian jól tudjuk, hogy ez mennyire fontos kérdés, mert az újrahasznosításra épülő társadalomban az egyik legfontosabb alternatív erőforrás lehet maga a hulladék, tehát ezeket a petíciókat az új modellel használhatjuk arra, hogy a jövő útját feltérképezzük. Grazie, il collega Martínez. Köszönöm, Martínez kolléga. Io voy a poder ser breve porque Köszönöm, röviden eh, fogok beszélni, mert először is, amit Merkis asszony elmondott, az számomra is teljesen elfogadható. Azért két-három megjegyzésem lenne. Először is köszönöm ezt a jelentést eh, és ezt az előadást eh, Iturgaiz úrnak, nagyon hasznosnak találjuk, e, és ez is a további munkánkat meg fogja majd e, támogatni és segíteni, erről beszélt Judit is. Először is e, szeretném a prioritásokat azonosítani, Eh, én azt gondolom, hogy ez egy olyan jelentés, amit a plenárison meg kell majd az új szabályok alapján vitatnunk. Úgy tűnik, hogy eh, vannak problémák az olyan jelentésekkel, amelyeket egyhangon elfogadunk, és eh, éppen ezért nincs is róla vita, holott valójában nagyon hasznos jelentésekről van szó, és azért nem vitatottak, mert rendkívül hatékonyan dolgozik a raportőr. Szerintem a nagyon fontos jelentéseket el kell a plenárisra vinni abban a formában is, hogy ott vita legyen ezekről a jelentésekről. Én ezt egy ilyen jelentésnek tartom. És mint ahogy Judit is mondta, ez egyfajta rendszerszerű munkamódszer való javaslatot tartalmaz, és egy nagyon fontos területtel foglalkozik. Szeretnénk tehát a különböző frakciók között és képviselők között egy hangú megállapodást elérni. Ahogy Merkiz asszony is mondta, ez egy nagyon figyelemre méltó munka, mert amit most teszünk, az az, hogy megpróbálunk új életet lehelni ebbe a bizottságba, annak munkamódszereibe, hogy ez a bizottság hasznos legyen az állampolgárok számára, és segítsen megoldani a problémákat. Azt gondolom, hogy ez az út, amelyen elindultunk, rendkívül fontos. Végezetül még egy dologra térnék ki, amit Judit mondott. Azt mondta, hogy nagyon sok petíció foglalkozik hulladékkezelési eh, problémákkal. Azt mondta, hogy ez a tudatosság eh, miatt van így. Igen, tudatosság, de egyébként a sok szennyezés miatt is. Tehát egyszerre tudatában vannak a polgárok annak, hogy az EU-hoz lehet ilyen témákba fordulni, másfelől viszont eh, komoly problémák is jelentkeznek vannak sikereink, például visszaszorítottuk a műanyag zacskók alkalmazását a szupermarketekben. De további felvilágosító munkára van szükség, gyermekek körében is, felnőttek körében is el kell magyarázni, hogy akkor, amikor valami fajta szennyezős, szennyezést okozunk a környezetben, az, azzal egy társadalmi problémát okozunk. Nem nem lehet az, hogy az emberek csak úgy panaszkodnak a hulladék mennyiségére és veszélyességére, miközben az emberek maguk termelik ezt a sok hulladékot. Köszönöm még egyszer, és gratulálunk, gratulálok Carlosnak, csak így tovább. Igen, jár. Köszönöm, jár kolléga. Először én is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnknek, Itorgáis úrnak aki nagyon jól megoldott ezt a nehéz feladatot. A probléma az, hogy nagyon sok ilyen politikai kijelentés van, és arra a következtetésre juthatnánk, hogy a plenárison is nem csupán el kell fogadni, hanem meg is kell vitatni ezt a jelentést, hiszen ez a jelentés megéri, hogy ezt ott megvitassuk. Van egy észrevételem, kult szó. Merkis kolléga már említette ezt a jelenséget. Általában világos a dolog, európai törvényeket hozunk, és ügyelünk arra, hogy a tagállamok aztán végre is hajtsák ezt, ezeket a törvényeket. Ez a legegyszerűbb dolga a világnak. Hogyha ez aztán nem működik, akkor változhatunk a dolgokon, de mindig azon jelenség előtt állunk, hogy ez gyakran nem történik meg, noha nem kapunk ezzel kapcsolatban petíciót. És itt két probléma merül fel. Az első az, hogyha a törvényeket, amelyeket európai szinten adunk ki, akkor ott átmeneti ö, időket ö, tűzünk ki. Természetesen az országoknak időt kell adni az alkalmazkodáshoz, és hogyha ebben az átmeneti időszakban jön egy petíció, akkor mindig azt hangzik el, hogy mit izgultok, hiszen az adott ország átmeneti időszakban van, és abból indulunk ki, hogy a határidő letelte után a megfelelő törvényeket meghozzák majd. Aztán letelik ez a határidő, és akkor megállapítjuk, hogy az országok ezt nem érték el, amire tehát szükség van a törvények monitorozása hogy aztán ne álljunk ott, hogy egy adott határnapon a törvényt hirtelen végre kell hajtani, és az, az eltelt időben egyáltalán nem foglalkoztak ezzel az országok. Nos, a hulladék esetében a legtöbb országban ez regionális ügy, tehát nem a központi kormány feladata, hanem legtöbbször az önkormányzatok, önkormányzati célszervezetek végzik ezt a feladatot, tehát ez a kormányzati szintől messze eső szint, és itt vannak különféle történelmi események, és gyakran hiányzott itt a megfelelő monitorozás a segítség nyújtás tekintetében. Ugyan ez a probléma ma az az, hogy nincs információ, vagy túl kevés információ áll rendelkezésünkre. Tehát, hogyha benyújtják ezeket a petíciókat, és a bizottság sem kap aztán választ. Nos, ez egy olyan helyzet ez, amely tarthatatlan. Amire minimum szükségünk van az az, hogy a petíció benyújtja a, benyújtója leírja a helyzetet, és a bizottság aztán bekéri azokat az információkat, amikre szüksége van. Gyakran egy regionális parlamenti képviselő sokkal több információval rendelkezik, mint a bizottság, hiszen az információ nem kapja meg azokat az információkat, amelyek rendelkezésre állnak tulajdonképpen. Tehát a törvények monitorozása és a megfelelő információszolgáltatás, ez nagyon fontos, nekünk is információkra van szükségünk, a környezet oszthatatlan, a hulladék probléma általános, és ezért általános módon kell ezt kezelnünk. A jelentéstevő Iturgáis nagy, úr nagy felelősséget vállalt. Nagyon örültem annak, hogy megfelelt ennek a feladatnak. Közösen kell feladoznunk azon, hogy ezt a jelentést a plenárison meg is vitassuk, ne csupán tárgyaljuk. Elnök, köszönöm, Bosztináru kolléga. Distinși College. salutând... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm. kollégák és alelnökünk roppant érdekes hozzászólásait. Visszatérnék azonban a jelentés gyakorlatias következtetéseire, amelyeket, hogyha megfelelően módosítunk, kiváló eszköze lehet annak, hogy a jelenlegi helyzeten változtassunk. Azon a jelenlegi helyzeten, amely nem kielégítő. Megalopoliról beszéltünk az imént, és arra a következtetésre jutottunk, hogy semmiféle e, hatáskörünk e, nincsen ezügyben nekünk se, és a bizottságnak se. Jó lenne, hogyha az európai jogszabályokat valahogy fel tudnánk ruházni valamiféle ö, olyan eszközzel, amelyel valóban érvényt tudunk nekik szerezni. Doar am fost în Bulgária și am văzut... A Bulgáriában is jártunk a hulladékgazdálkodási eh, ügyben egy projektet megtekinteni, és a, a beruházás ellenzőit nem is engedték be a terembe, ahol tárgyaltunk erről. Biztos vagyok benne, hogy ez az én hazámban, Romániában sem sokkal jobb, és hát mi nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. Valódi érdemi konzultációra van szükség minden környezetvédelmi beruházás esetében. Ugyanakkor meg kell határoznunk annak a feltételeit is, hogy a stratégiai környezeti hatástanulmányt hogyan alkalmazzuk, mert nagy ipari méretű beruházások esetében, ahol igen, komoly mennyiségű ipari hulladék termelődik, például mérgező, adott esetben cianit tartalmú vegyületekkel szennyezett hulladék. Nos, itt igen, kom- határozottan és pontosan meghatározott kritériumokra van szükség, és az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörét, mandátumát is úgy kell bővíteni, megerősíteni, hogy valóban a helyszínre eh, nem vizsgálódva eh, véleményt nyilváníthassanak, saját szemükkel látva, hogy mi a helyzet, eh, mielőtt a környezetvédelmi hatásszolmányt elfogadják, hiszen egyébként az egész csak fikció, a magáncégek és gyakran tettestársként a, a tagállami kormányzatok is, e, csak esetében ez a környezetvédelmi hatástanulmány nem más, mint egyszerű porhintés. A megalopoli e, petícióra térnék vissza. A helyiek nem válaszolnak, a, a nemzeti kormány nem válaszol, és a bizottság azt mondja nekünk, hogy nem kaptunk választ a kérdéseinkre, nem tudok önöknek semmit mondani. Hát akkor mi mit mondjunk azokhoz a, azoknak az európai polgároknak, akik hozzánk fordultak e, panaszukkal, bánatukkal, bajukkal, lehetetlen helyzetbe kerülünk. Hogyha nem válaszolnak a feltett kérdésekre ilyen esetben, akkor megfelelő szankciókat kell bevezetni. Lehet, hogy ez keménynek tűnik, de mondjuk egy ilyen sárgalapos, piroslapos rendszert érdemes lenne bevezetni. Egyes tagállamokban egyébként semmi nem fog történni. Végezetül. Az újrahasznosítás ügyében még bőven van tennivalónk. Kínában például japán vagy délkelet eredetű hulladékot hasznosítanak újra. Itt egy valódi iparág nőtte ki ez magát, ezt kellene szem előtt tartanunk. Az Európai Bizottság véleménye szerint a tagállamok egy része igen jól áll az újra, hulladék újrahasznosításban, azonban jó néhány tagállam nem áll valami fényesen. Láthatjuk, hogy Európában egyszerűen nem oldottuk még meg ezt a problémát, hogy mit kezdjünk ezzel a rengeteg hulladékkal. A szennyezés, a környezet szennyezés kérdése is megoldatlan továbbra is Európában. Úgy érzem én éppen ezért, hogy érdemi szigorú kritériumokat kell kidolgoznunk a helyi szervek, a regionális nemzeti kormányzatok számára annak érdekében, hogy valóban tegyenek is valamit, nem mindig azt halljuk, hogy magyarázkodást halljunk tőlük, hogy miért nem tudtak semmit tenni. Judith Merkez, amit mondott, és a többiek mondtak, ez mind-mind nagyon jó és pozitív. Én is bízom benne, hogy az Európai Bizottsággal kar, karöltve meg tudjuk úgy változtatni az európai jogszabályokat, hogy meglegyen a hatáskörünk arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Köszönöm. Köszönöm, szóval, Frankos úr. Nos, ez a jelentés annyira jó, hogy azt hiszem, hogy nem kell egyéb intézkedésekért harcolnunk, a jó dolgokat nem alkalmazzák itt, és itt annyira széles körül ez a téma, és olyan nagy érdekeket érint, akár a vállalatok szintjén, akár pedig a rossz kormányok szintjén, hogy a helyzet itt a szociális reakciókkal is összekapcsolódik, hiszen ahol hulladék lerakót, vagy hulladék újrahasznosító létesítményt akarnak létrehozni, ott mindenképpen kiegészítő intézkedésekre van szükség, így például a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának hatásköreit kell kiterjeszteni, vagy tanúsítványt kell kibocsájtani környezeti hatós tanulmányok készítése tárgyában ezen bizottság részéről, hogy túl lépjünk a bírósági eljárásokon, amelyek helyi szinten zajlanak, és amelyek a határidőket hihetetlen módon megnyújtják. Itt van például a görög példa, hogyha valaki feljelentést tesz egy ilyen ügyben, akkor öt évet kell várnia, amíg megszületik az ítélet a bíróságon. Hát öt év alatt a hulladékokat valahogyan kezelni kell, mégpedig helyes, megfelelő módon a társadalom szempontjából. Ugyanakkor tiszteletben kell tartani a létező technikai normákat is. Hogyha Itor Geis jelentéstevő megengedi nekem, akkor egy javaslattal élnék, tekintettel a plenáris ülésre, ahol talán vitázhatunk majd erről a témáról. Annak érdekében, hogy ez a csodálatos jelentés valóban hatékony legyen. Még egyszer köszönetet mondok Iturgáis jelentéstevőnek. Elnök, köszönöm valamennyi hozzászóló kollégának. Nincs más hozzászóló. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje kedd, 13 óra, tehát így módon a felszólalások egy része módosítókkal szövegezhető, és ez is segíti Turgász kollégát munkájában, amely, a mindenki megemlítette, hatalmas munka, de megmutatkozott, hogy nagyon értékes módon végzi ezt a munkát. Bizonyosan kell még vitáznunk majd erről a dokumentumról a plenárison. A kérésünket már regisztrálták, és azt hiszem nem lesz kifogás az általunk elképzelt eljárásmóddal szemben. Bizonyosan decemberben a plenárison találkozunk még ezzel a témával kapcsolatban. Itt Urgász kolléga, hogyha zárszóval kíván élni, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Először is szeretném megköszönni az összes kollégának a nagyszerű munkát. Minden, amiről itt szó volt, azt megpróbálom jelentésbe betenne, be, beletenni. Szeretném, Szervakosz úr, hogy ön is, mint a többi kollega, írásban nyújtaná be a módosítóit. Egy részét már én bedolgoztam, de most további jó ötleteket hallottunk öntől, tehát jó lenne, hogyha írásban az ismert határidő betartással benyújtaná ezeket, és ezekről beszélhetnénk, és később szavazhatnánk. Nekem semmi bajom a módosítókkal, én szeretek módosító indítványokat kapni, mert nagyon konstruktívnak tartom őket. Szeretném megköszönni a bizottságnak is a munkáját. Mi is tudjuk, hogy vannak problémák, ezért is készítettük el ezt a jelentést. Merkis asszony, mi elsősorban az emberekre koncentráltunk, a petíciók benyújtóira, és nem pedig a tagállamokra. Amikor az Európai Bizottság azt mondja, hogy egyes tagállamokban gondok vannak, azt nem én mondom, hanem az Európai Bizottság mondja azt, hogy egyes tagállamokban kaotikus a helyzet. Mert nem kezdtük el akkor ezt a munkát korábban? Nos, ez egy jó kérdés. Lehet, hogy nem is a mi hibánk. Nyilván valamit kellett volna tenni, hogy, hogy ez a petíciós bizottság ügye, vagy a környezetvédelmi bizottságé, azon lehet vitatkozni, de már korábban kellett volna tenni valamit. Merkis asszony eh, azt mondta, hogy ne annyira a saját hatásköreinkkel vagy a bizottságunkkal foglalkozzunk, hanem tényleg a, az állampolgárokkal, akik a petíciót benyújtják, és nekem tetszik ez a megközelítés. Jó lenne tehát egyfajta vázlatot készíteni. Beszéltünk, ugye hallottunk arról, hogy vannak eh, ezek az országos tervezési ezek az országos tervek, eh, amelyeket el kellett volna tagállamoknak készíteni, aztán nem tették. Nem engedhető meg az, hogy újra és újra ugyanazok a problémák merüljenek fel, újra és újra ugyanazokkal a problémákkal kelljen foglalkoznunk. Ehm, vannak környezetvédelmi problémák, akkor arról csinálunk egy jelentést, vannak eh, eh, városfejlesztési problémák, akkor arról is csinálunk egy jelentést. Jó lenne tehát egy, egyfajta készíteni. Ugye a bizottság is mondta, hogy a probléma az, hogy a jogszabály megvan, csak nem tartják be azt a jogszabályt. És ez történik most is. Megvan a jogszabály, tagállami szinten, helyi szinten nem tartják be. Bostináru képviselő ugyan elment, de egyetértek vele, hogyha jogszabályokat nem tartják be, akkor szankcióknak kell következniük. És valóban meg kell teremtenünk ezeket a szankciókat, meg kell vizsgálni a jelenleg rendelkezésre álló szankciókat, és tudatosítani kell azt, hogy vannak ilyenfajta szankciók. Gyakran ugyanis egyszerűen nincsenek tudatában, ahogy Martinez úr is mondta, a tudatossággal van probléma, egész egyszerűen nem nincsenek tudatában az emberek, hogy mi minősül szennyező tevékenységnek, és hogy ilyen tevékenységet nem kellene folytatniuk. Nem tudatosodott az, hogy senki nem szennyezheti a saját környezetét. Tehát a, a polgárok oktatása, felvilágosítása továbbra is fontos. Ez pedig szerepel a jelentésben. También subrayar la prioridad eh cuando decía el, vicepresidente del Parlamento, Miguel Ángel, de que eh, es un informe importante. Miguel Ángel is mondta, hogy ez egy fontos jelentés, és prioritást érdemel. Igen, szerintem is a plenárison meg kell adni ennek a jelentésnek azt a fontosságot, ami, ami jár neki. E, ne csak szavazzunk róla, hanem legyen egy igazi vita, e, függetlenül attól, hogy van módosító, nincs módosító, de én azt gondolom, hogy a petíciós bizottság egyik legfontosabb jelentésén dolgozunk most. És ezt a fontosságot el is kell ismerni. Miguel Angel Martínez ebben pedig bizonyára segíteni fog bennünket. Que se debe hacer una, una sub, eh, eh, una superación legislativa lo decía anteriormente y sobre todo él decía mi amigo Jar, eh, Peter que hay que tener grandes responsabilidades. Y... Jár úr is mondta, hogy, eh, hogy felelősséget kell vállalnunk, eh, és ez a jelentés tényleg arról szól, hogy kinek mi a felelőssége és a szerepe. Ugye van a petíciós bizottságnak felelőssége, és vannak más szereplők is, akiknek szintén vállalniuk kell a saját szerepüket. Señor de la Comisión de Peticiones, sin duda alguna, por la importancia que tenía este, este informe. Y sin más, Presidente, pues... Tehát ez egy petíciós bizottsági jelentés, és fogadtassuk el annak a fontosságát. Azt hiszem, hogy elnök azt, hogy sikerült összefoglalnom a kollégák összes fontosabb meglátását. Köszönöm a javaslatokat és a módosítókat is. Eh, Köszönöm, Mitor Geis úr. Lezárjuk ezt a pontot, és áttérünk a következő napirendi pontra. Arcangeli francia állampag által benyújtott petíció a franciaországi barna medve védelmével kapcsolatban. Jelen van a petíciót benyújtó, megadom neki szót 5 percre. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy bemutathatom a petíciót a Banamedve tárgyában a Pireneusokban. 15 szervezet adta ezt be Franciaországban. Francia Arkangeli vagyok, a Peiderul Szadett szervezet elnöke a Pireneusi fentartató Fejlődésért, Árbász község mm, polgármestere vagyok, központi Pireneusokban, Garon megyében, és a Pireneusi Regionális Tanács tagja. Ami a banamedvét illeti, a Habitat irányelvben szerepel ez a faj, mely szigorú védelmet élvez. Ezen irányelv értelmében minden egyes tagállam, amelyben él ez a faj, arra van kötelezve, hogy megőrizze ezt a fajt és élőhelyét. A petíció célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy Franciaország nem tartja be ezt a rendelkezést. Pireneusokban a barna medve a francia-spanyol határ mentén él, a hegylánc két oldalán és két külön alpopulációra oszlik, a nyugatira, amely csupán két egyedet, két hímet tartalmaz a piranosok ezen szektorában, ahol mindig is élt ez a faj a túlságosan kései és óvatos intézkedések miatt a populáció fokozatosan csökkent, most már ki a leszélén áll itt ez a faj, tehát sürgető szükség van ezen a populáció megőrzésére, illetve feltámasztására a francia kormány részéről. A központi keleti populációban 87 egyed van, 16 egyed van itt, négy nőstény, két fiatal <laughs> medve és két medve, bocs, valamint két meg nem határozott egyed. A, ezen terület megmutatja, hogy hatékony volt a populáció megőrzésére irányuló kísérlet, így fenntarthatóan fenntartják ennek a populációnak a genetikai diverzitását. Ezen elmúlt 15 évben ez a két alpopuláció külön bözik, továbbra is az orvadászat érinti ezeket. 2005-ben az ONCF tanulmánya azt mutatta, hogy 9 medve, medvét kellett volna betelepíteni az egyik területre, négyet a másikra. 2006-ban fogadatosítottak ilyen intézkedéseket, négy nőstényt bocsájtottak ott szabadon, ketten meg elhaláztak ebből, és kettő pedig nem, kettőnek nem lettek kicsinyei. 2006-ban tehát növelni kellett volna 13-ra az újra betelepítendő medvék számát az egyik területen, másik területen pedig el kellett volna növelni ezt a számot. 2009-ben a barna medve a kihalás szélén álló fajok közé került Franciaországban. Ezen két alpopuláció, tehát nincs jó állapotban, a nyugati populáció a kihalás szélén áll, és azonnal intézkedést igényel ez a helyzet. Az öt egyedet, amit 2006-ban szabadon bocsájtottak szabadon, ezek bekapcsoltak ebbe a populációba. Aztán több tanulmányt készítettek, és a francia kormány úgy döntött, hogy nem lesz új restaurációs terv, és egy biodiverzitásra vonatkozó projektet indított el, csak arra korlátozottak, hogy az emberi tevékenység következtében elpusztult barna medvéket pótolják. A mezőgazdasági lobby nyomására a kormány aztán nem bocsátott szabadon egyetlen medvét sem, amikor a Franska nevű nőstény medvét 2007-ben egy autó elütötte. A Banavedve helyzete Franciaországban tehát kritikus, különösen a nyugati Pireneusokban, és Franciaországnak semmiféle szakpolitikája nincsen erre a, ennek a fajnak a megőrzése 2009 óta. Franciaország tehát nem tartja tiszteletben a habitat irányelvet, ennek a 12-es cikkét, mely szerint a tagállamoknak szükséges intézkedéseket kell foganatosítani a ö, ö, védendő fajok védelmére, és a 22-es cikket sem, mely szerint ö, újra be kell telepíteni a négyes mellékletben szereplő fajokat, hogyha ez hozzájárul az adott faj megőrzéséhez a területen. Számos panaszt nyújtottak be a bizottságnál a különböző ö, környezetvédő szervezetek több éve, 2009-ben is, és ezeknek soha nem lett következményük. A nemrégen felvetett kérdésre San Marin beli képviselő részéről a bizottság ö, verje a biodiverzitásos projekt értékelését. Ezt a, ez a stratégia kiüresedett, ahogyan említettem, a barna medvére vonatkozóan, hiszen a francia kormány arra az, arról az intézkedésről is lemondott, hogy az emberi tevékenység okán elpusztult medvéket újakkal pótolja. Tehát a barna medve helyzete kritikusabb vált a francia Pireneusokban, és ez az oka a petíciónk benyújtásának. Egy pontot szeretnék még kiegészítésként hozzáfűzni a biodiverzitásra vonatkozóan. Felvetődik a hegyi vidéki terület gazdasági fejlesztése, a barna medve eltűnése szintén gazdasági következményekkel is járna, a terület idegenforgalmi, kézműipari fejlesztése szempontjából. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmet. Köszönöm, megadom a szót a bizottság képviselőjének. Két képviselő is van. Először Grimó úr kap szót. <clears throat> Köszönöm, eh, kedves eh, petícióbenyújtó úr és képviselők. Eh, most akkor foglalkozzunk ezekkel a pireneusi barnamedvékkel. Először is hadd húzzam alá, hogy ez a petíció megérdekli, megérdemli azt, hogy európai szinten foglalkozzunk vele, mert egy komoly európai fajról van szó, egy szimbolikus fajról, prioritásos fajként megnevezett fajról, és ez a faj közel áll az Európai Unió összes állampolgárának szívéhez Nagyon gyorsan fel vázolni azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt években a francia hatóságok meghoztak a Pireneusok térségében annak érdekében, hogy megőrizzék, illetve fenntarthatóvá tegyék a medve populációt. Eh, a petíció benyújtója azt mondta, hogy eh, egy nőstény eh, természetbe való bevezetésétől visszalépett a francia kormány, illetve hivatkozott a 12-es cikkre a Habitat irányelvből, is, amely kötelezettségeket ró Franciaországra az Európai Bizottság nem csak ennek a petíciónak a nyomán kezeli ezt a kérdést, hanem nyolc másik panaszt is kapott a barna medvékkel kapcsolatban. Tehát a CSEP nevű bázisba bekerültek ezek a petíciók. A francia hatóságok és az Európai Bizottság között komoly levelezés volt az elmúlt években, egy komoly dosszié keletkezett. És a panaszok nyomán természetesen a legnagyobb figyelemmel próbálunk meg eljárni. Milyen intézkedéseket hoztak tehát a francia hatóságok az elmúlt néhány években, mint ahogy a petíció benyújtója is mondta, volt egy kísérlet a francia hatóságok részéről, amelyvel megpróbálták a populáció számának csökkentését megállítani. 95-ben volt egy olyan becslés, miszerint el fognak fogyni a medvék, az egyik alpopulációban csak kettő maradt. Erre lépni kellett valamint. 96-ban és 2006-ban a francia hatóságok a központi régióból áttelepítettek medvéket a, nyol, a nyugati régióba, tehát 8 Eh, és ezen kívül 8 eh, szlovéniai származású medvét is eh, betelepítettek a Pireneusok vidékére, ez egy nemzetközi megállapodás eredménye volt, tehát 8 új medve érkezett, és ennek következtében az egyik alpopuláció most 17-19 egyedből áll. Ezek ezek az állatok szaporodtak is, tehát kis medvék is születtek, ezek egy része túlélte a kölyökkort. Ugyanakkor a másik populáció, alpopuláció, az egy nagyon kis populáció, nagyon veszélyeztetett populáció, ott csak két hím példány maradt. Nyilván, hogyha nőstényt nem telepítenek oda, akkor ez a populáció teljesen kihal. Ezek voltak tehát azok az intézkedések, amelyeket a francia hatóságok hoztak. E, a másik e, e, intézkedés a 12-es cikkhez kapcsolódik. A francia hatóságok egy restaurációs és egyedmegőrzési, illetve populációmegőrzési tervet készítettek. Ennek a része az is, hogy a medvék élőhelyét megpróbálják megvédeni. A Pirene-Atlantik megyében Franciaország öt helyet jelölt ki, amely különleges védelmet kap a medvék jelenléte miatt. Tehát itt egy medveélőhely védelmi intézkedésre került sor, és Franciaország megpróbálja ezt az élőhelyet megvédeni. Ez a terv azonban később nem lett végrehajtva. Franciaország egy új stratégiával kívánja ezt a tervet pótolni, egy biodiverzitási tervvel. Ez szeptember 1-én kellett volna, hogy beinduljon ez az új terv, és egy nőstényállat telepítésével kellett volna, hogy járjon. Erről a stratégiáról szeretnénk a francia hatóságoktól további információt beszerezni. A 12-es cikk alapján, tehát a francia hatóságok megpróbáltak mindent megtenni annak érdekében, hogy összeegyeztessék a vadászatot és a medvék, a medvepopuláció jólétét. A prefektusi rendelet amely a vadászati szezonról szól, előírja, hogy amennyiben a vadász területen egy medve jelenléte valószínűsödhető, akkor a vadászatot fel kell függeszteni, abba kell hagyni. Más megyékben kevésbé szigorúak a szabályok. Megkérdezzük a francia hatóságokat, hogy miért ez az eltérés az egyes megyék között tehát a francia hatóságok ilyen lépéseket is tettek. A másik vonal, amelyen a francia hatóságok elindultak, az a mezőgazdasági tevékenység és a medvék élőhelyének az összeegyeztetése, összeegyeztetése különös tekintettel a pásztorkodásra, illetve az állattartásra a Pireneusokban. Itt támogatást nyújtanak például terelő kutyák vásárlásához. Emellett az állománygazdálkodással kapcsolatban is készítettek intézkedési tervet, és most átadom a szót kollégámnak, Márko Sipriáninak. Köszönöm, néhány további információt adnék meg önöknek az populáció megőrzéssel kapcsolatban? Ahhoz, hogy a habitat élőhely irányelvet valóban megfelelően tudjuk alkalmazni, ez a vég, legfontosabb és végső célja az irányelvnek. Alapvetően az irányelv nem fektet le ezen céloknak célokra vonatkozóan határidőket, azt mondja, hogy azok az intézkedések, amelyek a kedvező megőrzési státusz biztosítják a tagállamoktól függ, a tagállamok döntik el, hogy hogyan érjék el ezeket a célokat. By taking into account also... Figyelembe véve természetesen a gazdasági, kulturális, szociális, regionális és helyi eh, szempontokat. Ez egyébként az irányelv 2 cikkében szerepel egy faj be assessed in accordance with three aspects. Védettségi státusz függ például a populáció dinamikájától, az élőhelytől, és itt röviden ité, idézném, szabadon idézném az irányelvet. Ha a számok azt mutatják, hogy hosszú távon fent tudja tartani magát a populáció a természetes élőhelyén, akkor ez a kedvező státuszt garantálja. A másik kritérium az, hogy nem csökken, vagy valószínűleg nem fog csökkenni a közeljövőben. A harmadik előfeltétel pedig az, hogy van és valószínűleg lesz megfelelő méretű élőhely ahhoz, hogy eltartsa ezt a populációt hosszabb távon is. Ez tehát az a meghat meghatározás, fogalom meghatározás, amelyet az irányában olvashatunk. Az iránymutatásban konkrétabb, operatívabb megfogalmazást adtunk, főként a nagy termetű ragadozókra vonatkozó, ragadozóállatokra vonatkozóan. Ezen belül persze a tagállamok döntik el, hogy hogyan érik el a célokat. Lássuk, hogy mi történt a védettségi szint státusz tekintetében, kezdődő védettségi státusz tekintetében. Nos, hat A 17-es cikk az irányában vonatkozik erre. 2006-ban értékeltük először azt, hogy mely fajokra és mely élőhelyekre terjed ki az irányelv hatája. A barna medvékre vonatkozóan, a francia Pireneusokban élő barna medvékre vonatkozóan, a francia hatóságoktól kapott jelentés alapján úgy láttuk, hogy nem kedvező megítélés alá esik, főként azért, mert a populáció dinamika és a jövőbeli kilátások nem voltak túl rózsásak. Conclusions on uh, our side, what we can draw from these situations. First of all, milyen következtetéseket vontunk mi le a saját részünkről? Először is egyértelmű, hogy javulóban a helyzet az irányelv, az élőhely habitat irányelv életbelépése óta. 94-es helyzethez képest a populáció nőtt 5-ről 20-ra. Uh, this has been achieved through... Az élőhely kiterjedése is nagyobb lett, a emberi tevékenysége való együttműködés, mint például az állattenyésztés vagy a vadászat, amely egyébként a, a baromedvék védelmével nem mindig feltétlenül összeegyeztethető, tehát az irányelv életbe lépését mostanáig eltelt időszak eredményét láthatjuk, de aztán mondhatjuk, hogy még mindig nem történt elég, hiszen nem megfelelő, nem kedvező a státusz, tehát további erőfeszítésekre van szükség, ez is tiszta és világos. Tudtuk, hogy 2009-ig folyt egy eh, egy populáció helyreállítási eh, program, a francia hatóságok, a francia szervekkel pedig folyik a konzultáció annak ügyében, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet jövőben. Nos, köszönjük, meghallgattuk tehát az Európai Bizottság nagy tudású szakértőit, vagy valaki még szót kért. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni akkor parancsoljon. Képviselőasszony. Euh, Köszönöm, elnök úr. A bizottság válaszát kicsi zavarosnak tartom, erre térnék ki egy kicsit a kötelezettségek tárgyában, ebben a témiában felvetődött az abita irányelv a két pontban. A szöveg elég világos, az ABITE irányelv azt mondja, hogy a tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket, hogy megfelelő védelmi szintet érjenek el a veszélyeztetett fajokkal kapcsolatban. Ez a helyzet a banamedve esetében az Európai Unióban. A cél az, hogy ezen intézkedések biztosítsák a megőrzését vagy újra helyreállítását ezen fajnak. Nos, manapság a francia kormány, ezt elmondta a bizottság, illetve a petíciót benyújtó két éve, 2009 vége óta nem rendelkezik restaurációs tervel a Pireneusokban, tehát nem ö, hozta létre a védelmi intézkedéseket, amelyeket a Habita irányelv előír. Tehát ezzel a ponttal kapcsolatosan 2009 óta Franciaország nem tartja tiszteletben közösségi kötelezettségeit. Tehát ez a közösségi jog megsértését jelenti. A második pont, a bizottság azt mondja nekünk, hallhattuk, hogy 2012 92 óta javulásra került sor, tehát a Pireneusokban a barnamedve helyzete kedvezőbb, de az irányelv nem azt mondja, hogy kedvezőbb legyen a helyzet, erre emlékeztetett a bizottság is, hanem azt mondja, hogy a tagállam, tagállamoknak kötelezettségük van egy eredmény elérésére, tehát nem egy kedvezőbb helyzet elérésére, hanem egészen egyszerűen a kedvező helyzet elérésére, ami az adott faj megőrzését vagy újra helyre, helyre helyreállítását illeti, mely faj veszélyeztetett európai szinten. Most a bizottság azt mondja nekünk, hogy Franciaország nem rendelkezik ilyen intézkedésekkel, és nem garantálja a banamedve kedvező helyzetét a Pireneusokban. Tehát a kedvező helyzet a nyugati populációt illetően ö, nem jelenthető ki, hiszen ott nincsenek nőstények, nem tudom, hogyan működik a természet, és hogyan lehet ö, ö, fejleszteni egy ö, ö, populációt, de az tény és való, hogy ezen a területen csak két hím medve él. A, az irányelv azt mondja nekünk, hogy a tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges megőrzési intézkedéseket, ami például az ö, nem szándékos megölését illeti ezen állatoknak, amely nem ö, befolyásolhatja kedvezőtlenül a populáció ö, megőrzését. Tehát ö, 2005 óta, 6 éve két nőstény elhalálozott, és ez nem teszi lehetővé a faj megőrzésének kedvező állapotát, tehát Franciaország öt éve semmiféle intézkedést nem foganatosított. Egy nőstényt kellett volna szabadon bocsátani a 2011, 2011 tavaszán, és éppen ezért vetem fel a bizottságnak a kérdést, hogy jelenleg mi a helyzet, milyen újdonság van, vajon Franciaország a kötelezettségeit az új nőstény szabadon bocsátására vonatkozóan tiszteletben tartja-e? Tehát a ö, kedvezőtlen kihatások ö, világosak, és a barna medve ö, megőrzése veszélyben van. Azt hiszem, hogy a petíciót benyújtó ezt megfelelően bemutatta a bizottság, az Európai Bizottság válasza pedig kétértelmű. Az Európai Bizottság válasza 2011. júliusában a biztos úr, Potocsnik úr révén sokkal világosabb. Kérem, hogy térjünk vissza erre, ugyanakkor kérem, hogy olvassák el a környezetvédelmi biztos válaszát is a francia helyzetre vonatkozóan, amely megállapítja, hogy Franciaország megsérti a barna medve tárgyában a közösségi jogot. Semmiféle új elem nincsen azóta, amely azt mutatná, hogy a helyzet rendeződött, és amely több garanciát feltételez. Most tehát azt kérem, kérdezem, hogy mit kell tenni, mennyi időt ad magának a bizottság, hiszen azt mondták itt, hogy nincs határidő, de a havitelt irányelv értelmében hat évenként értékelni kell a helyzetet, 2010-ben értékeltek utoljára. Kérdés az, hogy most 20 évvel később helyreállt a barnamedve populáció, fenntartható -e ez a populáció, hogyha kétségek vannak, akkor további értékelésekre van szükség? Azt javaslom tehát a bizottságnak, hogy a megelőzés elvét alkalmazza a biodiverzitás tárgyában, tehát valamennyi pozitív intézkedést foganatosítsa annak érdekében, hogy Franciaországot kötelezze arra, hogy járjon el ezen a területen, és kívánatosnak tartanám, hogy ezt a témát 2011 végén újra tárgyaljuk meg az új elemek fényében, amelyeket Franciaország szolgáltat majd az Európai Bizottság kérésére. Tehát tartsuk ezt a petíciót nyitva, és vegyük elő újra az év vége felé. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Elie. Köszönöm, asszonyom. Nem tudom, hogy van-e valaki még, aki beszélni szeretne. Eh, si no hay más personas, entonces le vamos a dar otra vez eh, la palabra a... Nos, úgy tűnik senki nem kéri a szót, akkor a petíció benyújtójának visszaadjuk a szót. Escuchado aquí hacer algún tipo de consideración o no lo ven. Nem tudom, a, mit szól ahhoz, amit itt most hallott. Akar-e még valami megjegyzést tenni? nem egész egyszerűen csak ahhoz ragaszkodnék, hogy ez a populáció megtörténjen. Eh, az összes szakértő megegyezik abban, hogy egyetért abban, hogy eh, a populáció fenntartás jelenleg nem működik, és eh, most ahhoz, hogy egyáltalán reményünk lehessen, ahhoz 17 új példányt kellene a szabadba kiereszteni, tehát a francia államot valamilyen módon rá kell venni arra, hogy a kötelezettségeinek megfeleljen. Euh, euh, Köszönöm. Euh, nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, de mindaz, mindannak fényében, amit most itt hallottunk, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és a francia államtól kérjünk még további információt a jelenlegi helyzetről a bizottságon keresztül. Egyetértenek? Köszönöm. Pasamos entonces al próximo punto, es el punto número... Köszönöm. A következő napirendi pontunk eh, Laura Di Carlantonio asszony petíciója, amely eh, a barna medve vadászatának Bulgáriában való betiltásáról szól. A bizottság nevében Megadom a szót not here. Elnézést, a szak, a, az Európai Bizottságnak adom most meg a szót. So, okay. The petitioner is uh, seeking a ban on a brown... A panasztus azt szeretné, hogyha a barna medve vadászatot Bulgáriában betiltanák. Rámutat arra, hogy védelemre szoruló fajról van szó. Now, uh, it is true it's a, species under strict protection, but the... Nagyon szigorú védelem alatt álló faj, erről van szó, azonban bizonyos derogációkat megfogalmaz maga az irányelv, amelyeket uh, kihasználhatnak a tagállamok, hogyha lehetővé te akarják tenni a vadászatot. Bulgária esetében is erről van szó, erre vonatkozik a petíció, a panasz. Vizsgálatot kezdeményeztünk annak érdekében, pár jó néhány kérdést intéztünk a bolgár szervekhez, arra vonatkozóan, hogy valóban megfelelnek-e azoknak a kritériumoknak, ami alapján derogációt alkalmazhatnak. Egyelőre várjuk a válaszokat. Belier. Köszönjük Belier asszony kért szót. Úgy tűnik, hogy ő a barna medvék szakértője. Egyáltalán nem, mondja Beli asszony. Egy javaslattal, ilyen ékület vezetőt javaslom, hogy azok a bolgárok, akik meg akarnak szabadulni a medvéktől, azok inkább küldjék el őket Franciaországba, a Pireneusokba. Ez két petíciót oldana meg ugyanakkor. Nos, hát komolyabbra fordítva szót, azt javaslom, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva addig, amíg a bolgár állam megadja szükséges információkat, hogy pontosabb képet kapjunk a helyzetről. De Bulgária és Franciaország együttműködése talán egy megoldást jelentene ebből a zsákutcából. Elnök, köszönöm szépen. Van-e kolléga, aki hozzá kívánál szólni? Azt hiszem, hogy egyetértünk kolléganőnk Beli asszony javaslatával, és áttérünk a, a tízes napi pontra a napirenden, amely Manuel Antonio Caoprado spanyol állampolgár petíciója, a Korunyai Halászszövetség nevében nyújtotta be ezt, a szövetség 16 tagja nevében és itt a Ria del Burgo folyó szennyezéséről van szó, de akkor a tartományban, Spanyolországban, a petíciót benyújtó itt van, üdvözöljük Önt, Öni a szó. Jó napot kívánok! Köszönöm még egyszer, hogy foglalkoznak ezzel a petícióval. A galiciai uh, halász, szövetség halász cég képviselő vagyunk, és a polgárok érdekét próbáljuk képviselni igen komoly problémákat okoz ez a probléma, és próbáltunk Spanyolországban is Brüsszelben is mindent megtenni. Az Európai Bizottság részéről még jogi eszközökhöz is próbáltunk nyúlni. A Petíciós Bizottság nagyon fontos szerepet játszott, hasznos szerepet játszott hiszen európai vizek szennyezéséről van szó, ezek nem csak spanyol, hanem európai vizek is. Lássuk most a tényeket. A Riburgó, tehát a folyó de, folyótorkolatban igen komoly uh, halászat uh, folyik, azonban a környezetszennyezés miatt jelentősen csökkent ez a tevékenység. A torkolatban található szennyezést elsősorban a, a hulladék lerakás okozza. Húsz éve folyik már ez, amely nem csak a foglalkoztatást befolyásolja károsan, hanem általában szennyezi a környezetet, az élőhelyet. A terület gazdasági jövőjét sodorja veszélybe, illetve közegészségügyi problémát is jelent, hiszen a torkollattól kevesebb mint 100 méterre három kórház is található. A folyamatos panaszok ellenére az elmúlt években a helyzet semmit sem javult. Itt az ideje, hogy valami fajta megoldást találjunk erre. A galiciai helyi szervek 2001-ben már megígérték, hogy a torkolatot megtisztítják a szennyeződéstől, és 2001 és 2006 között 78 millió eurót kötöttek volna erre Európai Uniós társfinanszírozással. Azonban a szemét, felrakott szemét mellett a tisztítatlan szennyvíz is a folyóvízbe kerül. Úgy volt, hogy egy víztisztító berendezést üzemelnek, de sajnálatos módon elhalasztottak ezt 200 ezer ember, olyan ember, akik Spanyolországban, a, a, aki olyan vezetékes vizet fogyaszt, amely nincs megfelelően tisztítva, tehát nagyon kicsi ez az arány, mi azonban itt ezen a területen ilyenek vagyunk. Százezren lakják ezt a torkolatvidéket, és egyre nő a lakosság száma, tehát egyre több embert érint ez a kérdés állati eredetű hulladékot, különböző tisztítószereket és különböző, és műtrágya is belekerül a folyó vizébe tisztítatlanul, ami egyre súlyosabb problémákat okoz. Emellett az is igen nagy baj, hogy semmilyen erőfeszítés nem történt ez ideig arra, hogy a a, megtisztítsák ezt a folyót. Újra és újra a spanyol környezetvédelmi minisztériumhoz, illetve a galicai szervekhez fordultunk annak érdekében, hogy végre induljon a folyó megtisztítása, illetve a már benne lévő uh, hulladékoktól való megtisztítása, azonban semmi sem történt ez idáig. Hat nappal ezelőtt 35 ezer liter kerozin került a folyóvízi betalkolatba, 5 nappal ezelőtt pedig 70 ezer liter szennyvíz került tisztítatlanul a folyóvízébe. ez roppant veszélyes a halászatra nézve. Egyre nő a szennyezettségi szint, miközben a hatóságok semmit sem tesznek. Azért, mert a különböző szintű a, a, a különböző adminisztratív szintek között hatásköri problémák vannak, mi csak annyit kérünk, hogy a megfelelő szabályokat, a megfelelő törvényeket alkalmazzák, és hogy készüljön végre e, egy terv a folyó megtisztítására, és hogy végre valamit tegyenek. Ezért vagyunk itt. Először is kérjük, hogy ne zárják le ezt a petíciót egész addig, amíg a torkolat megtisztítása nem kezdődik. Másodszorban pedig szeretnénk, hogyha az Európai Parlament küldöttsége ellátogatna hozzánk, hogy a petíciós bizottság tagjai saját szemükkel is, hogy milyen tarthatatlan a helyzet a torkolatvidéken. Köszönöm. Grazie, do la parola adesso per eh, la commissione. Köszönöm, Köszönöm megadom Teresa Martinnak a szót az Európai Bizottság részéről. Da. Gracias, señores miembros del Parlamento y señor peticionario. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a petíció benyújtójának, és köszönöm a képviselőket is, képviselőknek is. A e, környezetvédelmi főigazgatóságot képviselem most itt és mindannyian tudjuk, hogy a vizekről szóló irányelv rendkívül fontos irányelv, az összes európai állampolgár életét befolyásolja a vizek minősége. Nyilvánvaló, hogy a víz keretirányelv azt írja elő, hogy az összes tagállam 2015 végéig minden európai vizet megfelelő vagy jó környezeti állapotba hozzon. Megszabja az irányelv azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak eh, eh, minden szinten eh, el kell végezni ők annak érdekében, hogy egy jó környezeti állapotban jó környezeti állapotot érjenek el a vízkészletek vonatkozásában Ami a jogot illeti, bizonyos korrektív intézkedésekre van szükség a vizek állagának megőrzése érdekében, illetve a szennyezés elleni fellépés érdekében. Amennyiben ezeket a korrektív intézkedéseket, korrigáló intézkedéseket nem tesszük meg, akkor a célok elérhetetlenek. Komolyan oda kell figyelnünk azokra a területekre, ahol termelő tevékenység zajlik, mint például a halászat, illetve a kagylóhalászat. A, tájékoztatom önöket, hogy az Európai Bizottság eljárást indított már a spanyol elnökség ellen, mert háromszoros kötelességszegést állapítottunk meg a spanyol állam részéről. Az Európai Bizottság idén júliusban fordult az Európai Bírósághoz, Spanyolországot a bíróság elé citálva, mert a spanyolok kötelességmulasztásban vannak. Az Európai bizottság javaslatára, tehát Spanyolországnak a bíróságon kell majd megmagyaráznia a jogsértéseiket. Megvizsgáltuk a spanyolországi helyzetet eh, szennyvízkezelés eh, területén is, és eh, van már egy bírósági ítélet is, miszerint Spanyolország korábban már megszegte kötelezettségeit, éppen ebben a régióban, La Coruña régiójában. Itt több mint 200 ezer ember él, és gyakorlatilag ebben a térségben nincsen szennyvíztisztító üzem vagy rendszer. Ennek a petíciónak már komoly története van. Egy régi petícióról van szó. És ennek hatására sikerült egy fejlesztési tervet kipréselni a spanyol hatóságokból, amely arra irányul, hogy hogyan kívánják a víz minőséget javítani azokon a területeken, ahol kagylókitermelés folyik. Meglátjuk, hogy az Európai eh, Bíróság a bizottság igényének megfelelően, vagy keresetének megfelelően dönt-e. Köszönöm, Iturgei úr következik. Eh, Köszönöm. A esta comisión de, de peticiones. Sin duda alguna... Eh, Üdvözlöm honfitársamat itt a petíciós szakbizottságban. nyáron a spanyol sajtóban láthattuk, hogy egy környezeti merénylet történt ebben a régióban. Egy kamion savakat öntött a riába, és ezzel tovább rontotta ezen régió már egyébként is nagyon sérülékeny helyzetét. láthattuk, hogy valódi tragikus környezeti merényletre került sor ezzel a Ria folyóval szemben. Azonban minden intézménynek képesnek kell lennie megfelelni a felelősségének ebben a helyzetben. És itt szó van a galiciai tartományi tanácsról, de felelősek az önkormányzatok is. A galiciai tartományi tanács adatai szerint ebben a zónában tíz intézkedést fogatnatosítottak. Ö, Riedelburgo folyó szennyezésnek megszüntetése tárgyában a, például a deszalinizációs létesítmények létrehozását, illetően tehát tíz intézkedés történt, mit is akarok ezzel mondani, mindez összességében 10 millió eurós összeget tett ki. A galíciai közigazgatás számos intézkedést foganatosít, a Ria folyóval kapcsolatban, de ahogyan elmondtam, a Ria folyó szennyezés mentesítése attól is fog, függ, hogy az önkormányzatok mennyire jól kezelik ezt a helyzetet, tehát egy felelős magatartásra van szükség a polgárok részéről is. Jelenleg javult a helyzet a korábbi évek beli helyzethez képest. Szükséges jelezni azt, hogy az állam Zapatero és Blanco szocialista kormánya a Ria del Burgo folyó bonifikációs kérdését felfüggesztette Ez egyébként az állam költségvetésében szereplő intézkedés volt, ahogyan ezt a petíciót benyújtó nagyon jól tudja. Tehát ez szerepelt a költségvetésben, mégsem hajtották végre. A költségvetésben szerepelt tehát ez a tétel, azonban mégsem hajtották végre ezt a költségvetési sort, és a költségvetési tervezésből ez egyszerűen eltűnt. Van egy eljárás jelenleg, egy bírósági eljárás, ahogyan erre az Európai Bizottság is emlékeztetett. Ezt a petíciót természetesen nyitva kell hagynunk. De ahogy, ahogyan korábban elmondtam, el kell ismernünk a galiciai tartományi kormány részvételét, amely megpróbálja bonifikálni a Riadelburgo folyót és a köztes, illetve a szomszédos területeket. Köszönöm szépen. Elnök asszony, úgy vélem, hogy a bemutatott helyzet szürrealista, elképzelhetetlen, mindez egy fejlett gazdag európai országban. Itt a vizek védelmével kapcsolatos rendeletekről van szó, amelyek egyáltalán nem újak hogyan lehetséges egyáltalán még egy ilyen helyzet az Európai Unió területén? A bizottság felvetette azt a tényt, hogy április 14-e óta Spanyolországot elítélték ebben az ügyben, és kötelezettséget vállalt, hogy meghozza az ebben az ügyben szükséges intézkedéseket. Én is azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, de ezen túlmenően azt kérem, hogy a petíciós szakbizottság missziója látogasson a helyszínre, hogy ellenőrizze, hogy tíz hónap a később a spanyol állam hogyan az Európai Bíróság ítéletének, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ezt a helyzetet mindenképpen hozzák rendbe, melyet ugye a petíciót benyújtó vetett fel. Elnök, nincs egyéb szólásra rendkező. Van-e válasz a petíciót benyújtók részéről? Petente Caoprado? Caoprado petíciót benyújtó részéről. Eh, coincido con la señora Belier. Eh, yo también creo que esto es surrealista. A mí me toca vivir esto. Köszönöm szépen. Valóban szürreális a helyzet, egyetértek Beli asszonynal. Akár képeket is tudok mutatni a helyzetről, olyan helyekről, amelyek jól mutatják, hogy mi is az igazi probléma. 2009-ben a terület 25%-át használtuk kajló halászatra. Ez jelentősen csökkent azóta, ami jól mutatja, hogy mi a tendencia. Itt van egy másik kép, amit meg tudok mutatni. Ezek a korábbi kajdóhalászok ezrek voltak korábban, most már alig százan maradtunk. Fiatalok vagyunk, szeretnénk, hogy az Unió segíteni bennünket abban, hogy folytassuk azt, amit elődeink elkezdtek. Köszönjük. De Tehát remélem, hogy a hatóságok abban az irányba lépnek amelyet önök kérnek, petíciót benyújtók, mindenképpen a petíciót nyitva tartjuk, és közlöm, hogy kaptunk egy közleményt Meyer kolléga részéről is, aki ebben ö, indokolta távolmaradását, de kifejezte érdeklődését ezen petíció iránt, és ő is azt kérte, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, hogy megverjük a bizottság kutatásainak eredményét, valamint a bíróság eljárást, tehát ahogyan a kolléga is kifejezte, esetleg egy missziót küldhetünk a helyszínre, talán a koordinátorok ülésen ezt majd megtárdalhatjuk, felvethetjük, de minden esetre, hogyha a kollégák ezzel egyetértenek, Ebben az évben már biztosan nem lesz erre idő, csak 2012-ben, hogyha ezzel a kollégák egyetértenek. Köszönetet mondok a petíciót benyújtónak és a bizottság képviselőinek. Áttérek a napirendünkön a következő pontra, amely Capello úr által benyújtott petíció az Olasz Környezetvédelmi Tisztviselők Szövetségének eh, Guardia Ambientale d'Italiának a nevében a vasút és sinek között található azbestről. A petíciót benyújtó nincs jelen, meg is adom a szót azonnal a bizottságnak, Jean, Jan Zsilek úrnak. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I'm speaking on behalf of DG... Köszönöm, elnök asszony, a foglalkoztatás szociális ügyi téma uh, témafelelőseként szorok ehhez hozzá. Ebben a petícióban a petíciót benyújtó, benyújtó azt állítja, hogy az azbest jelenlétét a sinek között ebben a régióban megerősítették, és kötelező ártalmatlanítást, illetve mm, tisztítást kér, mielőtt bennféle más munka átalakítás fenn kezdődne ezen a sín szakaszon pályaszakaszon. A vizsgálat a petícióben nyújtója szerint azt mutatja, hogy komoly egészség károsodás veszélye áll fenn a munkások számára, milyen, hogyha valóban ezen a pályaszakon felültesi munkákat végeznének. Az Európai Bizottság megerősíti, hogy ezek a veszélyek, egészségügyi veszélyek valóban az európai munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabályok alá tartoznak, konkrétabban a 2009 per 148-as eh, eh, irányelvre gondolok, amely minimális eh, normákat eh, ír elő a, a munkavállalók eh, azbesttől való minimális védelmére. A hármas cikkben azt mondja ez az irányelv, hogy olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyekben a mun munkavállalókat munkájuk során esetleg azbest tartalmú anyagból származó porna belélegzésének a veszélynek teszik ki. Azt hiszem erre az esetre ez egyértelműen vonatkozik. Ez az irányelv igen szigorúan fogalmaz, jó néhány preventív, megelőző és védő rendelkezése van. Először is az azbest gyártása, feldolgozása és kitermelése során védi a munkavállalókat, kivéve olyan termékeket, amelyek az azbest eltávolítása során keletkeznek, illetve más védőintézkedéseket is bevezet, például a bizonyos határértékeket szab meg, eh, a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettséget lefekteti, megfelelő a munkavállalók megfelelő képzésére, e, tájékoztatására és képzésére vonatkozó szabályokat fektet le. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ez az irányelv, mint más egészségügyi és munkabiztonsági irányelvek e, esetében igaz, ez a nemzeti e, jogba át kell ültetni a tagállamoknak, és a nemzeti szervek feladata, hogy ezt, ez ennek érvényt szerezzen. Olaszország át ültette a nemzeti jogba ezt a szemlített irányelvet, ezért az Európai Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtójának a kérését a megfelelő olasz munkabiztonsági, illetve munkafelügyeleti szerven keresztül kell megejteni, hiszen az első számú hatásköre ennek a szervnek van az Európai Bizottság hogyha úgy érzi, hogy az uniós jogszabályokat megszekték, akkor közbeléphetne, ugyanakkor a petíció benyújtója nem azt állítja, hogy a jogszabályt sértettek, hanem Az Európai Bizottság tehát ebben az esetben igazából nem tud közben lépni, hiszen a petíció megfogalmazásából ez egyértelműen következik. Ezért írásos megjegyzéseinkben az olasz munkaügyi ellenőri központ munkavédelmi hatóság elérhetőségét is megadtuk, annak érdekében, hogyha a jövőben ezen a pályaszakaszon az beszmentesítési munkák folynak majd, akkor az adott uniós jogszabályban lefektetett normáknak, az általam említett irányelvnek eh, meg kell felelni. Természetesen az olasz szervek felelőssége lesz eh, az, hogy megvizsgálják, hogy valóban betartják ezeket a szabályokat, és hogyha megsértik ezeket, akkor az azbeszmentesítés eh, során az Európai Bizottság alkalmasint közbe léphet de egyelőre nem erről van szó. Um, so I think it would be it will be all from the part of the community. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Grazie. Eh. Köszönöm. Van-e valaki, aki hozzá kíván szólni? Jár kolléga. három javaslattal szeretnék élni, mert maga a bizottság azt írja a válaszában, hogy lehetőség szerint jogsértésről van szó. Bizonyos EU minimum előírások esetében az egészség és a biztonság tárgyában. Ez azt jelenti, hogy a bizottság ezzel bemutat, hogy miről is van szó, további információkra van tehát szükség. Én ezt a petíciót nyitva hagynám, és a tagállami petíciós szakbizottságnak is átadnám ezt betekintésre, ezt a petíciót, hiszen itt tagállami jogról van szó, nem tudjuk, hogy ott mi zajlik, és e ezért nem tudunk választ adni. Tehát ez túlságosan sok kérdést intéz a mi petíciós szakbizottságunkhoz, én tehát ezt továbbadnám, ezt a petíciót is véleményt kérnék. Elnök, a jelenlegi helyzetben nem hiszem, hogy Olaszországban lenne petíciós szakbizottság. Hivatkozási szervként ott van az, az ombudsman, aki az európai ombudsmanhoz hasonló, de nem azonos funkciókat tölt be. Tehát azt hiszem, hogy nekünk petíciós szakbizottságként a parlament képviseletében kötelességünk, hogy a a petíciót rugalmasabban értelmezzük, hiszen a petíciót benyújtó nem azt kéri tőlünk, hogy végezzünk munkákat a vasúti nyomvonalon, csupán azt kéri, hogy avatkozzunk be annak érdekében, hogy miután bizonyítást nyert ezen veszélyes anyag az azbest jelenléte, ez ne jelentsen további káros kihatásokat azokra, akik esetlegesen munkákat végeznének ezeken a szakaszokon. Tehát azt hiszem, hogy szakbizottságként közvetítő funkciót kell ellátnunk a polgárok és az intézmények között, akik tájékoztatnak minket egy Olaszországban történt tényről, vagy fennálló tényről. Tehát itt a fennálló problémát mindenképpen ellenőrizni kellene. Éppen ezért az Európai Bizottságtól eltérően nekünk kötelességünk együttműködni a polgárokkal, annak érdekében, hogy ezeket a problémákat megöl, megoldjuk, és nem, ne hagyjuk őket függőben. Tehát első lépésként aktiválhatnánk ezt a kommunikációt, és aztán további ellenőrzéseket végezhetnénk. Az, hogy a petíciót most csak további olasz hatóságokhoz, azt hiszem, hogy nem lenne helyes. Tehát hagyjuk ezt a petíciót nyitva, és a közleményt megküldjük a felelős hatóságnak. Köszönöm ezzel át, és térek a napirend következő pontjára, amely az északi áramlat gázvezetékre vonatkozik, illetve ennek környezeti hatásáról szóló jelentésre. Geringer kolléga nincs jelen, aki a mi jelentéstevünk ezzel az intézkedéssel kapcsolatosan Szót kért azonban kollégája Mor McUnite, akitől elnézést kérek a neve kiejtése miatt. Ačiū, ponė pirmininkė. Gaila tikrai, kad nėra pranešėjos, aš negalėčiau kalbėti. Köszönöm, elnök asszony. Sajnálom, hogy nincs itt az előadó szorban sanátos. Az északi áramlattal már korábban foglalkoztam, az Európai Bizottsághoz ezért intéznek egy-két keresetlen kérdést. Ez a gázvezetékkel kapcsolatban. A közelmúltban avatták, felnyitották meg nagy ünnepségek közepette ezt a gázvezetéket, az elejétől fogva igen komoly környezetvédelmi kérdéseket vetett fel ennek a megnyitása. Politikai és gazdasági aspektusa is voltak ennek. Tudjuk jól, hogy amikor felmérték ennek a lehetőségét, a környezeti hatástalmányokat és más tanulmányokat is végeztek, és azt mondták, hogy kisebb lesz ennek a hatása a balti tengerre, mint azt várták. A halak genotoxicitása például nem szerepel a paraméterek között. Nos, azt kell, hogy mondjam, a 169-es bizottság által finanszírozott bónusz ból kiderül, hogy a 2009-ben és 2010-ben a halak genotoxicitása jelentősen növekedett, főként a finn öbölben. A balti tenger egyes részein a genotoxicitás eh, határértékét akár 200 kal is meghaladták. akár minden fajban is. A kutatás tehát azt mutatta, a kutatás eredmények arra mutattak rá, hogy 2010-ben a vezeték mentén egy különösen nagy kockázatot jelentő övezet alakult ki, ahol folyamatosan nő a halak genotoxicitása. Ez év során kaptunk még a 2006-os 7-es statisztikák alapján adatokat. Vannak, akik azt állítják, hogy a balti tenger szennyezettsége javul, miközben mindenki tudja, hogy romlik a helyzet. A genotoxicitásról beszélek itt, és sajnálatos módon az erre vonatkozó adatok nem szerepelnek az általános értékelésben. Az Európai Bizottságnak mi erről a véleménye? Fontos, hogy ezeket mind figyelembe vegyük. Egy harmadik vezeték lefektetésére vonatkozó tervek is léteznek. Ezzel kapcsolatban mi az önök véleménye? Vannak-e végső, van-e rendelkeznek-e önök információval azzal kapcsolatban, hogy az északi áramlat vezeték milyen hatással lesz vagy lehet az balti tengerre. Szerintem nagyon fontos ezeket Eh, az adatokat, eh, legfrissebb statisztikákat nyilvánosságra hozni. Amikor ugyanis az, e, az tehát az északi áramlat hatását, illetve a cég eh, által adatokat figyelembe kell venni, hogyha maga az északi áramlat nem szolgáltat adatokat a halak genotoxicitásra vonatkozóan, akkor adja ki az Európai Bizottság ezt olyan követelményként, amely a további fejlesztés előfeltétele kell, hogy legyen. Emlékeztetnék arra, hogy a petíció ezen aláírója akkoriban állampolgárként nyújtotta be ezt a petíciót. Európai Bizottság képviselőjétől kérném, hogy válaszoljon nem tudom, hogy tud-e azonnal kérdéseket adni, rá választ adni, de annyi időben, hogy ez beleférjen a hátralévő 10 percbe, amikor még egy másik petíciót is tárgyalnunk kell. Köszönöm. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudok nagyon kimerítő közleménnyel szolgálni. Decemberben már egy tízoldalas anyagban kimerítően elmagyaráztuk, hogy milyen környezetvédelmi, tengeri, biológiai, energetikai kérdések merülnek fel ezzel a projekttel kapcsolatban. Tehát egy nagyon bonyolult témáról van szó, és teljesen egyértelmű és várható, hogy problémákat okoz, aggályokat vet fel. Utalni tudok csak arra, amit az Európai Bizottság korábbi közleményében már kimondott. Ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, az Európai Bizottság feladata az, hogy az eredetileg azt kérték volna, hogy várták volna az Európai Bizottságtól, hogy ő végezze el a környezeti hatástanulmányokat, de az irányelv teljesen egyértelmű, ez nem az Európai Bizottság dolga, hanem a tagállamoké. És itt is ez történt. Az egyes vezetéket már elkészítették, a kettes vezeték hamarosan elkészül, októberben indul a gáz a vezetékben a monitoring folyamat pedig már elkezdődött, és a négy tagállam, valamint Oroszország részt vesz a különböző eh, környezetvédelmi hatóságokkal és egyéb érdekeltekkel eh, lefolytatott konzultáció után, illetve annak nyomán eh, egy monitoring rendszert állítottak fel. Tehát ez egy olyan folyamat, amely a bonyolultsága ellenére is egyfajta referenciaként szolgálhat, mert rendkívül átlátható és tényleg egy jó gyakorlat látszik megvalósulni az északi, a Nord Stream projekt, illetve a délen a, a Nabucco vonatkozásában az Európai Bizottság iránymutatásokat kíván elkészíteni, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell egy ilyen projektet környezetvédelmileg kezelni. A Nord Stream holisztikus megközelítése gyakorlatilag példaként szolgálhat, és az Európai Bizottság ezt példaként fogja felmutatni a hasonló projektek készítői számára. A monitoringot 20 különböző cég fogja végrehajtani, nem csak magáncégekről van itt szó, hanem nemzeti cégekről is, még pedig például a Svéd Meteorológiai és Hidrológiai Intézet, ezeket a Nord Stream kérte fel, az ő adataik egy adatbázisba kerülnek, és aztán ezeket az adatbázisokat, illetve a bennük levő adatokat, bennük szereplő adatokat megkapják a nemzeti eh, hatóságok. Németországban a fő hatóság eh, az a, eh, a Szövetségi Tengeri Ügynökség, illetve a Bányászati Ügynökség. Dániában az Energiaügynökség, Svédországban Eh, pedig eh, a parti őrség a főhatóság, Finnországban eh, pedig a dél-finn közigazgatási ügynökség felel ezekért a kiértékelésekért, tehát minden egyes tagállamban más és más hatóság felel az adatok kiértékeléséért. Amennyiben valami probléma jelentkezik, akkor ezeket a problémákat jelzik, és megpróbálják kiküszöbölni. A finn hatóság már beadott egy jelentést, E szerint, a jelentés szerint nincs annyi e, hatása a projektnek, mint amit a környezeti hatástanulmány előre jósolt. E, a hatások valójában csekélyebbek, mint amire számítottak, e, de a monitoring folytatódik. Ami a genotoxicizást illeti, ebben a témában a képviselők Nyújtottak be kérdést 2011-ben az Európai Bizottsághoz, ez a válasz már megszületett, erre a válasz már megszületett, nem tudom, hogy a fordítások elkészültek-e, de alapvetően azt mondhatjuk el, hogy az munkában résztvevő hatóságok, beleértve a környezetvédelmi hatóságokat úgy gondolják, hogy a Nord Streamnek eh, nem feladata a genotoxicitás eh, monitorozása. A képviselők az orosz és európai hatóságok eh, szakértelmét kérdőjelezik meg ezen a ponton. Nyilván előfordulhatnak új elemek, amelyek részét képezhetik a balti tengeri stratégiának is, de a tengerészeti irányelv alapján is megvan szabva a tagállamoknak a kompetenciája, csak úgy, mint a Nord Stream hatásköre. Amikor az adatok megérkeznek a genotoxicitásra vonatkozóan, akkor azokat nyilván mindenkivel ismertetni fogjuk, nem csak mindenkivel közölni fog, nem csak képviselőkkel, hanem az összes érdekeltel. És az Európai Bizottságnak egyelőre semmi oka nincs arra, hogy azt feltételezze, hogy a környezetvédelmi szabályokat áthágták, sőt, inkább úgy gondoljuk, hogy a Nord Stream projekt komoly tapasztalattal gazdagította az abban résztvevőket, és erre hivatkozni fogunk, erre példaként fogunk hivatkozni. Ami a további kérdést illeti, ott utalnék az írásban elkészített válaszunkra már. Posta. Köszönetet mondok ezért a válaszért. Bizonyosan foglalkozunk még ezzel a témával a közeljövőben, remélve, hogy a jelentéstevő is jelen lesz majd, hogy meggondoljuk, hogy milyen lefolyást biztosítsunk a továbban ennek a jelentésnek. Köszönöm tehát a kollégának, hogy benyújtotta ezt a petíciót, és áttérek a napi rendünk utolsó pontjára. Ez az Asbrock úr által benyújtott petíció, aki a Szolidaritás Függetlenség Demokrácia Szakszervezet elnöke, 469 aláírásra támogatták ezt a petíciót. Itt van a petíciót, benyújtom, meg is adom neki a szót. Madam Chairman, honored members, my... Elnök asszony, tisztelt képviselők, európai polgártársaim, Jarek Valesza, bár csak itt lehetne velünk. Vegyünk két európai polgárt, egy az ideglenes szerződése, vagy a vagy a sima szerződéssel rendelkező például. Vizsgát tesznek, szerződéses munkát kapnak. Szerződéses úr nem vehet részt a belső versenyvizsgákon az Európai Bizottságnál. Az ideiglenes szerző, határozott idejű szerződéssel rendelkező úr rendelke, jelentkezik az állásajánlatra, beadja az önéletrajzát, elbeszélgetnek vele, megkapja a munkahelyét. A határ, határozott idejű úr részt vehet a belső versenyvizsgán az Európai Bizottságnál. Miért fontos ez? Azért, mert a belső vizsgákon 25% a sikeres rány, ezt a bizottság is elismeri. E, Tehát egy a négyhez az a, e, esély annak, hogy e, egész életre szóló állást kap valaki. Egy külső versenyvizsgán egy az ezerhez az arány, legjobb esetben is. Mit szeretnénk mi? Azt, hogy ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek a sima, rendes, sima szerződéssel rendelkezők, mint a határozott idő szerződéssel rendelkezők. E, erkölcsi és antidiszkriminációs okból is kérjük ezt. Németországban Baron von Gutenberg esetét talán ön is e, hallották, ahol kiderült, hogy a PHD-jét, PHD-jában nem, idéze, nem idézte be azokat a forrásokat, amelyeket felhasznált, tehát e, szabad mindenkit csak a papír alapján megítélni. Valóban úgy gondoljuk, hogy alapjogi karta értelmében az alapvető jogainkat sértik meg, nincsen semmiféle e, derogáció, hogy ez nem vonatkozna ránk ráadásul. 1999 per 70-es irányelvet is érti, amely a határozott eh, idejű szerződéssel eh, rendelkezők védelméről szól. Tulajdonképpen amit mi kérünk, az eh, meg, meg megtakarítást is jelentene. Nem túl sokat, de kézzelfoghatót. Azért, mert minél többen részt vesznek a belső versenyvizsgán, annál Mm-hmm. nagyobb lesz annál nagyobb lesz az esély annak, hogy a legrátermettebbek mennek át a versenyvizsgán, mert hogy pár százalékos a volás ez csak, de mégis ez sokat számíthat. Olyan emberekről beszélünk, akik már leadták a dokumentumaikat, akik már leadták az önetrajzokat, akik egy bizonyos fajta vizsgán már átmentek, egy contract agent vizsgán, és akár évek óta az Európai Bizottságnál dolgoznak, és verik a rendszert. Úgy gondoljuk, hogy ez ráadásul egy igen gyakorlatias, pragmatikus javaslat. Hogyha később bárkinek kérdése lenne még ezzel kapcsolatban, én tudok válaszolni angolul, franciául vagy németül is. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem, segítsenek abban, hogy a contract agentek is élvezhessék európai polgárként teljes mértékben a jogaikat. Köszönöm a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Umberto Carlini a nevem, és a ö, létszám, a humán erőforrás, illetve munkerő felvétel egység ö, igazgatója vagyok, és ezek a versenyvizsgák a mi egységen, egységünknél zajlottak le, tehát néhány ö, témát szeretnék kifejteni, azt illetően, amit a petíció benyújtója Ashbrook úr és más, petíci más petíciót benyújtók ö, kifejtettek. Nos, a bizottság már egy írásbeli választ adott 2009-ben ennek a szakbizottságnak, amelyben részletesen megvizsgáljuk azt a három szempontot, amelyet a petíció felvet. Különösen az első szempontot, amely a polgárok, illetve kollégák kizárása vonatkozik az EU 15 országokból, hogy részt vessenek ezen a, ezeken a versenyvizsgákon. Ezt az elemet jogi szempontból elemeztük teljes mértékben összeegyeztethető a személyzeti szabályzat rendelkezéseivel és a tanács rendelkezéseivel az EU 10, illetve az EU2 országokból származó személyek felvételre vonatkozóan, amelynek derogációkat tartalmaznak. A 27-es cikket is végrehajtja ez a személyzeti szabályzatból, hogy a lehető legtöbb országból, leg, lehető legtöbb országból érkeznek a munkatársak a bővítési politika célkitűzéseinek teljes mértékben tiszteletben tartásával. A második érv, amelyet Asbrook úr felvetett, azt a tényt érinti, hogy ezek a belső versenyvizsgák legyenek nyitva, ezek a versenyvizsgák csak a határozott idejű munkatársak szemére voltak nyitva, és nem pedig a contract agentek számára. Ez szerepel a személyzeti szabályzat 29. cikkében, és ez nem ad mozgás teret a hatóságnak. Hogyha megnézzük a jogalkodó szendéket, akkor láthatjuk, hogy amikor a bővítés következtében munkahelyeket adnak ki, akkor ezek szerepelnek a létszámtervben, és ezt a létszámtervet olyan tisztviselőkkel, illetve ideiglenes munkatársakat töltik fel, a szerződéses munkatársak nem szerepelnek a létszámterben, tehát abban a pillanatban, amikor ezeket a versenyvizsgákat kiírták, az volt az elképzelés, hogy legyenek a munkahelyek olyan személyek szemére, akik már a bizottságban dolgoznak, és akiket aztán lehet majd áthelyezni ezekre az úgynevezett bővítési helyekre. A harmadik elem a versenyvizsgák egyszerűségét illeti. A bizottság tudatában van annak, hogy az EU 10-es versenyvizsgák, amelyeket 2009-ben indítottak, ezt követően öt versenyvizsgát írtak ki az EU kettő országoknak, Romániának és Bulgáriának ugyanezzel a technikával. Tehát tudatában vagyunk annak, hogy megfelelően ezt kell lett adni arra a veszélyre, hogy túlságosan egyszerűek lesznek ezek a versenyvizsgák. Ennek a problémák a megoldására úgy döntöttünk, hogy a, az, európai, az EPSZO támogatásával ugyanazokat a minőségi kritériumokat garantáljuk a külső és a belső versenyvizsgák vonatkozásában. A számadatok, amelyeket Ashbrook úr említett a ö, sikerességi arányt illetően, ö, némileg ö, nagyobbak, mint a valóságosak, de körülbelül megfelelnek mégis a valóságnak, hiszen az EU 10 esetében 23% volt, az EU 2 esetében pedig 20%. Ez azt jelenti, hogy nagyon messze vagyunk attól a ténytől, hogy itt a szerződéses munkatársak tömegesen kaptak ilyen módon tisztviselői posztokat. Azt is fontos megnézni, hogy hogyan használtuk ezeket a listákat, hiszen nem minden jelöltet választottak aztán ki. Jelenleg a százalékos szám, a felvételi szám, a az EU10, EU2 esetében összességében 12 százalék. Tehát, hogyha összességében akarjuk megnézni a bővítési célokat, tehát 4035 helyről volt szó, amelyet ezek a bővítési országok kaptak. Jelenleg itt egy 12%-os mutatót láthatunk, és ez bizonyosan, ha nem is marginális, de egy korlátozott arányszám más kollégákat általános EU10-es, EU2-es versenyvizsgákkal vettek fel, olyan általános versenyvizsgákkal, amelyeket az EFSO a tavalyi évtől írt ki éves alapon, és ezek bárki szemre lehetővé teszik, beleértve a szerződéses munkatársakat, hogy részt vegyenek, és lehetőleg jobb eredményessége lehessenek. Azt hiszem, hogy ez elegendő és rendelkezésükre állok további kérdések szempontjából. Köszönet mondok az elnök asszonynak, a kollégáknak és a petíciót benyújtónak elnök. Köszönöm szépen, jár kolléga kap szót. A következő javaslattal élnék az idő tekintetében. A ö, szerződéses, illetve a határozott idő munkatársak, akiket különbözőképpen kezelek itt egy diszkrimináció elfen, ez egy jogi kérdés alapjában véve, itt körben fog, forgunk, hiszen a bizottság a személyzeti szabályzatra vonatkozik, amely meg fog változni. Ezeknek meg kell felelniük a hatályos jognak, tehát ö, itt mindenképpen a diszkrimináció tényállását kell ennek ö, teljesíteniük a petíciót benyújtó értelmében. Ezt ö, nyitva kell hagyni ezt a petíciót, és továbbítani kell szerintem a jogi szakbizottságnak, és megfelelő információkat kell még megkapnunk. Tehát a mi jogi szakbizottságunknak adhatjuk át ezt a petíciót, és aztán lesz egy vélemény, hogy a jogi kérdést egy parlamenti szakbizottság szempontjából eldöntsük. Ez lenne a javaslatom. Mm, úgy tűnik számomra, hogy nincs más, aki hozzá kívánna szólni. Egyetértek jár kolléga javaslatát, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és kérjünk véleményt a jogi szakbizottságtól. A petíciót benyújtó által felvetett kérdésekkel kapcsolatban mindenkinek köszönetet mondok. Ezzel a napirend végére értünk, még egyszer köszönetet mondok a tolmácsoknak a többletidőért. Mindenkinek kellemes estét kívánok, találkozunk a következő ülésen.